Eh, colleghi, per favore. Kedves kollégák, kérem szépen, hogy foglaljanak helyet, ugyanis nagyon kevés az időnk, és nagyon sok a program. Kérem, hogy foglaljanak helyet, hogy ne indítsuk későn, később az ülésünket. Mint ahogy önök jól tudják, a napirend tervezetben van módosítás a múlt héthez viszonyítva. Az első napirendi pont egy véleménycsere, egy eszmecsere lesz Péter Fájtal, a koszovói képvisel, külön küldött el, és Péter Fejt úr fog bennünket informálni a, a balkáni helyzetről. Először is, mielőtt megadnám a szót Fejt úrnak, szeretném, szeretnék néhány közleménnyel élni az elkövetkezendő napok programjával kapcsolatosan, elsősorban a holnapi nap programjával kapcsolatosan. Ahogy tudják, holnap szavazásra is sor kerül. Itt elsősorban a Tajikisztánnal való partnerségi és együttműködési megállapodásról fogunk szavazni. Holnap délután eh, lesz a szavazás szeretném emlékeztetni önöket a, arra, hogy a szavazásra hozzák el a szavazókártyáikat, ugyanis elektronikus szavazásra kerül sor holnap délután. Azt is el szeretném mondani, hogy holnap délután a kibővített bíróülése is sor kerül majd a rendes ülés után a tolmácsolás minden nyelven rendelkezésre áll, kivéve máltai és dán nyelveket. Elnézést kérek a képviselőktől, de sajnos nem sikerült e, e két nyelven biztosítanunk a tolmácsolást. Lenne egy másik közleményem is. A mi ülésünkkel egy időben A Fejlesztési Bizottságon belül egy meghallgatás van, nevezetesen Louis Michel kollégát helyettesíteni fogják a bizottságon belül, ugyanis ő kép, parlamenti képviselő lesz. És Fiorello Provera első alelnökünk az, aki ott van jelenleg a Fejlesztési Bizottságban a meghallgatáson ő az tehát, aki képvisel bennünket. Csütörtökön, szeptember 3-án, mint a külügyi bizottság elnöke találkozni fogok a külpolitika és védelmi politika magasrangú képviselőivel, Javier Solánával, részt veszek továbbá hétfőn hetedikén az Európai Unió AFET bizottsága nevében azon a találkozón, amelyet a svéd elnökséggel svéd elnökség szervez meg Gotlandban, és olyan téma lesz megvitatva, amelyről már volt itt is szó, több esetben a transatlanti dialógus párbeszéd, aztán a közel-keleti békefolyamatok, valamint a balti országok helyzete. Ezen a konferencián, tehát én részt veszek. Péter Fejt, aki megbíz, koszovói megbízott nagyon fontos szerepet játszik e, a koszovói folyamatokban. Nagyon nagy öröm számomra, hogy ismételten itt lehet, itt van velünk. Már az előző jogalkotási ciklusban is eljött hozzánk, és lehetővé teszi mindez azt, hogy a mi programjainkat is felülvizsgáljuk. Nagyon jól tudjuk azt, hogy előkészületben vannak a koszovói önkormányzati választások. November 15-én lesznek ezek a választások. Éppen ezért szeretnénk tudni, hogy hogyan is állnak az előkészületek, mi is a helyzet jelenleg, így a választások előtt hozzájárulhatunk mi is ehhez a folyamathoz, hogy sikeres legyen, legyenek, sikeresek legyenek a választások. A parlament már két alkalommal kifejtette azt, hogy szeretné hogy Koszovó függetlenségét, és Márti Tiszári nagyon sok fontos szerepet játszott ezen a területen. Kiváló a kapcsolatunk különböző intézményekkel. Nagyon fontos az, hogy a szerb lakosság és más lakosság, akik az adott koszovói területen élnek, tudjanak együttműködni, működni, fontos a központi kormány szerepe, ha bár ez egy nagyon kényes szerep, de mindenképpen integrálni kell a különböző elemeket, szereplőket. Nem szabad azt sem elfelejteni ebben a kontextusban, hogy nagyon aktív Koszovóban az EULEX misszió ez teljes mértékben operatív misszió, és tudjuk azt, hogy az elején voltak nehézségei a szerb anklávé területein, itt elsősorban az ország északi részéről van szó, ahol mm, elég nehéz volt fellépni valószínűleg mindezekről hallunk majd pontosabb információkat, de azt is tudjuk, hogy az európai misszió gépjárműveit például sok esetben megtámadták. Azt is, tehát most már túl sokat beszéltem, azt hiszem, hogy mindenkit Fajt úr információi érdekelnek, és nem pedig az én információim. Úgyhogy meg is adom a szót Fájt úrnak, hogy tartsa meg beszámolóját. Grazie, signor Presidente. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a kedves szavakat, amelyeket hozzám intézett. Szeretném megnyugtatni a bizottság tagjait és személyesen önt, hogy nagy megtiszteltetés számomra, hogy az új parlament előtt megjelenhettem, az új bizottság előtt. Utoljára februárban jártam itt, és akkor értékelésemet ismertettem önöknek, valamint elmondtam, hogy mi a helyzet állása Koszovóban. Most alkalmam van arra, hogy beszámoljak a koszovói fejleményekről, és az előre haladásról is fogok szólni, amely az utóbbi hónapokban következett be. De megemlítem azt is, hogy a munkánk során milyen problémákkal találkoztunk. Koszovó nagyon sok kihívással áll szemben a következő hónapokban. Megpróbálom ezeket ma ismertetni, értékelni. Főként az EU szerepére szeretnék összpontosítani, valamint az EU jelenlétére Koszovóban, beleértve saját megjegyzéseimet is, azt, hogy hogyan igyekszem koordinálni és elősegíteni az unió céljait. Mandátumon végrehajtása során, mint az EU külön megbizotja, külön odafigyelek arra, hogy tükrözzem minden tagállam álláspontját Koszovóval kapcsolatban. Elnök úr, a figyelmünket sokszor az aktuális kérdésekre összpontosítjuk. Éppen ezért azzal kezdeném, hogy az általános fejleményeket mutatom be Koszovóban. Ha visszatekintünk arra az időszakra, amikor először 2008. februárjában külön képviselőt jelölt ki az EU Koszovó vonatkozásában, és ha megnézem a mai helyzetet, akkor elmondhatom, hogy Koszovóban jelentős előrehaladás volt nagyon sok területen. Annak ellenére, hogy az egész világon pénzügyi válság van, a helyzetet az jellemzi, hogy a hatóságok folyamatosan erőfeszítést tesznek a gazdasági és szociális körülmények javítása érdekében az állampolgárok szemszögéből. Az elmúlt hónapokban Koszovóban nagyon sok eredményt értek el. Az alkotmánybíróság megalakult és elkezdte munkáját. Koszovót felhívták arra, hogy legyen tagja az IMF-nek és a Világbanknak is és a Nemzetközi Valuta Alapnak. A hatóságok lépéseket tettek azért, hogy az európai standardoknak eleget tegyenek a kormányzás terén. És ugyanakkor autonómiát biztosítsanak a közösségnek azért, hogy a különböző közösségek a több nemzetiségű társadalomba elfoglalhassák helyüket, integrálódhassanak, ami a mindennapi életet illeti. az etnikumok közti feszültségek és erőszak még mindig fennáll. Az iszak Tanács ezért júniusában úgy döntött, hogy a KFOR misszió a jelenlétét csökkenteni fogja. Szerintem ez azt mutatja, hogy a nemzetközi közösség úgy méri fel, hogy a biztonsági körülmények Koszovóban és a régióban a stabilitás egyre magasabb fokát érik el. Valójában látható példája van ennek a trendnek. Szeretnék ezek közül néhányat megemlíteni. Pristinában eh, szerb nyelven beszélnek az utcán, és ez ma már minden nap előfordul. Kamenica, Kamenicában a piacon a szerbek és albánok egymással árucserét folytatnak, helyi termékeket árusítanak, cserélnek. A média és a politika képviselői Mitrovicában a szerb és az albán közösség részéről készen állnak arra, hogy a jövő évben a megosztott városról konferenciát tartsanak. Ez nem azt jelenti, hogy a megbékélés már megtörtént, de ehhez az kell, hogy mindenképpen külső segítséget kapjon ez a térség, hogy ezt a célt elérjék. A közösségek között és a közösségen belül vannak ellentétek, de ezeket az ellentéteket a demokratikus folyamat, a demokratikus intézmények enyhítik. Koszovó tovább folytatja a reformok megvalósítását, és ez jelen van szinte minden területen, a politikai és adminisztratív funkciók terén. De azért még mindig vannak fontos kihívások, ezekkel foglalkozni kell azért, hogy valóban előrehaladás legyen az európai standardok terén, a parlamenti demokrácia terén, a multietnicitás és a jó kormányzás szemszögéből Koszovó létrehozta a legfontosabb intézményeket, amelyek felelősek, és amelyek célja az emberek jogainak védelme. Létrejött az Alkotmánybíróság, az Ombudsman irodája és a koszovói bíróság is. Ugyanakkor el kell mondani, hogy ezek a testületek a koszovói jogrenden belül végzik tevékenységüket. A hatóságok folytonos erőfeszítéseket tesznek e téren, de mindenképpen ezek a koszovói nép érdekeit kell, hogy segítsék, és mindenki jogát kell, hogy védjék, beleértve a nők és a gyermekek jogait. Elnök úr, mint jeleztem februárban, az a célom, hogy a koszovói nemzetgyűlés szerepe erősödjön, és a demokrácia minősége javuljon ebben az országban. A nemzetgyűlés elkötelezte magát az intézményes reformok mellett, ezek most már zajlanak Koszovóban. Ennek ellenére még az elsődleges politikai testület be kell, hogy töltse szerepét Koszovóban. Részt kell, hogy vegyen a döntéshozatalban, és javítania kell a kormány ellenőrzését és átláthatóságot kell biztosítani, és elszámoltathatóságot. Ez a közösség remélem, hogy támogatni fogja az említett folyamatot azért, hogy a kisebbségi közösségek teljes mértékben részt vegyenek a politikai életben. Erre ehhez még mindig nagy támogatásra van szükség, és a koszovói hatóságok el kell, hogy kötelezzék magukat teljes mértékben emellett a nemzetközi közösség segítségével és a koszovói civil társadalom segítségével azért, hogy a politikai integráció teljes mértékben létrejöjjön. Elnök úr, februárban elmondtam, hogy a stabilitás stratégiai cél azért, hogy partnerséget folytassunk a koszovói hatóságokkal. A harmónia nem mindig tökéletes. A partnerség végül szilárd együttműködésé alakult, és a koszovói hatóságok igen nagy elkötelezettségről tettek tanúbizottságot etéren. A intézményeknek kell megteremteniük a politikai stabilitást és a megfelelő mechanizmusokat létrehozni azért, hogy a célt elérjük. Úgy gondolom, hogy ha ez megtörténik, akkor a feszültség kockázata tovább fog csökkenni. Ennek ellenére el kell mondjam, hogy még mindig aggódom Aggódom amiatt, hogy depolarizálódás van a politikai vezetők szintjén Koszovóban, és a, az emberek meglehetősen szkeptikusak a nemzetközi részvételt illetően Koszovóban. Ennek következménye a vandalizmus, ezt az elmúlt napokban is tapasztalhattuk. Ennek alapján, elnök úr, szeretném elmondani, hogy az EU fő partnere marad a koszovói népnek, és teljes operációs képességre van szükség az EU missziót illetően. Egyébként ez a képesség növekedett, ami az EULEX missziót illeti ez az egység a koszovói rendőrséget minden szempontból támogatja azért, hogy jogállamiság jöjjön létre Koszovóban. Ez a jelenlét kielégítő, de még mindig nagy utat kell megtennie Koszovónak, és biztosítani kell azt is, hogy az EULEX a lehető legjobb körülmények között tegyen eleget küldetésének ami a szervezett bűnözést és a korrupciót illeti, ez továbbra is nagy kihívás a koszovói hatóságok számára. Éppen ezért Koszovó politikai vezetőjének támogatására van szükség az említett jelenségek elleni harcban és az EU támogatására. A szervezet bűnözés nem áll meg a határokon hogyha harcolni akarunk a szervezet bűnözés ellen, akkor ezt sokkal szélesebb, tágabb megközelítés alapján kell tenni, regionális alapokon, ami az EU előtt álló kihívásokat illeti a jogállamiság terén. Ezek a kihívások igen összetettek, főként a szerbek által lakott vidékeken. Az EULEX fontos lépéseket tett, például a vám tevékenységek erősítése terén, például az északi térségben. Ennek meg lesznek eredményei, és a jelenlét tovább erősödik a következő hetekben. Ennek ellenére erőfeszítéseket kell tenni, igen komolyan azért, hogy az északi kihívásoknak eleget tudjunk tenni, és azért, hogy a jogállamiság valóban teret nyerjen. Az EULEX erősíti tevékenységét az északi térségben, és hiszem, hogy ennek alapján az EU átfogóbb, átláthatóbb és láthatóbb jelenlétére van szükség ebben a térségben. Így erősíteni kell az EULEX-et. Koszovó jelen pillanatban készül az első választásokra, az egyoldalú függetlenség kinyilatkoztatása óta, ezek lesznek az első választások, 2008. február 17 óta. Helyi választások lesznek, polgármestereket választanak, és polgármesteri testületeket, mégpedig ez év november 15-én minden előkészületet meg kell tenni azért, hogy a helyhatósági választásokat lebonyolíthassák Koszovóban. A helyi lehetőségek még igen gyengék a CISZI szempontjából, éppen ezért a nemzetközi szakértők technikai segítségére szükség lenne azért, hogy a megfelelő előkészületek megtörténjenek az EBSZ e missziója Koszovóban támogatni fogja a Központi Választási Bizottság megfelelő kiképzését a 2009-es választások szempontjából. A USAID is támogatást nyújt. Emellett el kell mondani, hogy egy sor európai és regionális szervezet is jelen lesz azért, hogy figyelemmel kísérje a választásokat. Remélem, hogy erre sor kerül, mert a demokratikus, átlátható és tisztességes választási folyamat szükséges azért, hogy Koszovó modern, demokratikus és több nemzetiségű állammá fejlődjön. A helyhatósági választások fontosak, a helyi képviselet szempontjából, a szolgáltatás nyújtás szempontjából az összes koszovói közösség számára a státusszal kapcsolatos megfontolások nem szabad, hogy akadályozzák azt, hogy a az állampolgárok részt vehessenek a demokratikus folyamatokban, és képviseltethessék magukat helyhatósági szinten. A soron következő választásokat olyankor szervezik, amikor nagyon fontos helyhatósági reformok mennek végbe. Ezeknek a reformoknak a célja az, hogy az összes közösséget bevonják a koszovói intézményekbe, biztosítva így a fenntartható megélhetést, fejlődést. Öt új koszovói szerb többségű helyhatóságot hoznak létre, és ez igen gyorsan zajlik ez a folyamat az elmúlt időszakban. Ezen az alapon kiterjedt önkormányzati és autonóm jogokat kapnak ezek a közösségek, és a szerb részvétel fokozódni fog a helyhatósági hivatalokban. Az új koszovói szerb többségű helyhatóságok létrehozása része a tágabb értelmű decentralizációnak Koszovóban. De természetesen a koszovói hatóságok mindenképpen be kell, hogy vonják a koszovói szerb közösségeket a munkába. Szerintem ennek sikere igen fontos azért, hogy fenntartható több nemzetiségű Koszovó jöjjön létre. A decentralizált kormány közelebb hozza Koszovót a az integrációhoz, és ahhoz, hogy a kisebbségi közösségek egymással megbékéljenek a koszovói szerbek képviselete helyhatósági szinten lehetővé teszi a második legnagyobb koszovói közösségnek, hogy a saját ügyeit maga intéze és irányítsa. Ebbe beletartoznak olyan kérdések, amelyek kulcsfontosságúak az emberek mindennapi életében, egészségügy, oktatás és a vallási és kulturális hagyományok védelme a szerb ortodox egyház számára az EU külön megbizotjaként üdvözöltem és támogattam ezt a folyamatot. Konzultálva a nemzetközi közösséggel, a koszovói hatóságok most mérik fel azt, hogy az új önkormányzatok közül hányan vannak olyan helyzetben, hogy a novemberi választásokban részt vehessenek. Nyilvánvalóan a koszovói választásokon a választók száma igen fontos, vagyis az, hogy hányan fognak szavazni. A szerbiai kormány a koszovói szerbeket mindenképpen arra fogják fogja buzdítani, hogy éljenek az alkalommal. Elnök úr, a koszovói emberek előtt álló kihívásoknak nem lehet eleget tenni anélkül, hogy ne jöjjön létre tágabb értelmű regionális együttműködés gazdasági, kereskedelmi szinten, ne tartsák tiszteletbe az emberi jogokat, beleértve a roma közösség jogait. És azért, hogy Koszovó európai perspektívát tűzön ki maga elé, ehhez a nemzetközi közösség támogatására van szükség. A jogállamiság terén ez azt jelenti, hogy előre kell lépni, együtt kell működni Szerbiával, rendőrség és a vámügyek szintjén, ahogy ezt az Európai Bizottság követelményei is megvilágították a vízumok liberalizációja szintjén. Koszovó valóban előrelépett, demokratikus intézményeket és mechanizmusokat hozott létre, és javította állampolgárai életkörülményeit. Elindult egy úton a konszolidáció felé, amikor a helyhatósági reformokkal mindezt megerősíti az infrastruktúrális projekteken keresztül és a gazdasági irányításon keresztül. Igazi partnerséget kezdett kiépíteni az Európai Jogállamiság misszióval. Ezek az eredmények majd megerősödnek az ezévi szavazások keretében. A koszovói szerb közösség számára reméljük, hogy ez pozitív eredményeket hoz. Maradnak azért még kihívások, ahogy ezt ma elmondtam. Koszovónak még mindig igen nagy utat kell megtennie, amíg az európai perspektívát megvalósítja. Erős támogatásra van szüksége az EU részére, a részéről a következő években de ezen támogatás alapján és erős partnerségen keresztül az EU és Koszovó között a koszovói nép bízhat abban, hogy valóban elkezdte az említett utat. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen. Őszintén köszönöm Fej doktornak ezt a nagyon áttekintő, részletes beszámolót, nagyon pontos információkat. Már a listámon sok név van, nagyon sok kollega szeretne kérdéseket feltenni önnek. Hogyha ön egyetért vele, akkor, akkor a napi rend értelmében Először, tehát három képviselőnek adnám meg a szót, feltennék a kérdéseiket, aztán ön válaszol, és aztán ö, megint ö, ö, kérdeznek a képviselők, és ön válaszolni fog. Pak asszonynal kezdenénk. Megadom önnek a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, Péter Fájtnak is, és köszönöm, hogy az előre lépéssel, az előre haladásról beszélt, hiszen általában csak arról halunk, hogy semmi sem jut előre. Örülök, hogy ezt fel is tudta sorolni az előrelépéseket, és azt hiszem, hogy ez igenis bátorsággal tölt el bennünket elkötelezettségünkben a koszovói ügy mellett. Beszélt a nehézségekről, beszélt Mitrovicáról. Szívesen hallottam volna arról is, hogy ki ellenőrzi a Mitrovica, illetve a koszovói szerb határt, illetve a mitrovicai határt, az EULEX, vagy pedig ki. Másrészt az enklávék rendszere mennyire szűnt meg? Fennállnak-e az enklávék, vagy sem? Mennyi, hova jutottunk ezen a területen? Harmadsorban. Azt is szeretném tudni, hogy ön, mint külön megbízott, mennyiben tudja befolyásolni azt, hogy a people-to-people -people munka az emberek között végzendő munka előre haladjon. Azt óhajtjuk, azt szeretnénk, hogy azon kis területek között, ahol albánok és szerbek laknak, létrejöjjenek szövetségek, szövetkezetek. És azt szeretnénk, hogy sokkal többet dolgozzunk ezen a területen. Negyedsorban Szívesen látogatjuk meg, vizsg, figyeljük, követjük nyomon a választásokat, és úgy gondolom, hogy fontos jelzés mind az albánok, mind a nagy szerb kisebbség irányában, hogy minnyájunk számára fontos, hogy a választások fejrek és tisztességesek legyenek. Arról beszélt, hogy Belgrádot hogy Belgrád a, a szerbeket bátorítana. Nem, soha nem éreztem azt, hogy Belgrád bátorítani a szerbeket. Most esetleg valóban célrevezető volna, hogy ha példát látnánk arra, hogy a szerbek elkötelezik magukat, és ilyen módon az otthonukban élő szervek eh, kezükbe vennék a sorsukat. És még valamit mondani szeretnék arról, amit a parlamentről mondott. Úgy gondolom, hogy a koszovói parlamentből még több kollégát kellene meghívni az Európai Parlamentbe, és még inkább uh, betekintést kellene adnunk kölcsönösen egymás munkájába azért, hogy lássák, hogy a parlament igenis a kormányát ellenőrzi. Köszönöm szépen még egyszer, sok sikert kívánok önnek, és kérem az elnökünket, hogy vegye komolyan ezt a kérdést, kérést, mégpedig küldjünk megfigyelőket a választásokra. Igen, tudomásul vettem ezt a megjegyzést, és majd visszatérek erre a vita végén. Köszönöm a kérdését. Most pedig Svoboda kollega következik. Köszönöm, elnök úr. Uh, Mr. Fajt, thank you very much for... Fajt úr, köszönöm szépen a jelentését. Úgy gondolom, hogy nagyon is realista volt a beszámoló, amiről beszélt, és csak egy kérdést szeretnék kihangsúlyozni, mégpedig a november 15-i választások kérdését, hiszen beszélt arról, hogy ez egy központi kérdés. Hogyha tehát sikeresek és előrelépéseket tesznek, akkor az egész koszovói helyzet javulhat. Egyetértek Dorisszal, de még pozitívabban fogalmaznék, mégpedig így. Mindent meg kellene tennünk a következő hetekben, hogy felhasználjuk a kapcsolatainkat, és talán ön is segíthet nekünk ebben, illetve mi folyamatos kapcsolatban lehetünk. Mindent meg kell tehát tennünk, hogy a szerbekkel, Koszovóban és a szerb kormányjal is természetesen megtaláljuk azokat a szerbeket, akik hajlandók elfogadni azt a tényt, hogy az önkormányzati választások függetlenül a függetlenség ügyétől fontosak a szerbek mindennapi élete szempontjából is. Az elnökök értekezletén fel majd ezt venni, és a bizottság elnöke is említette, hogy ezt támogatja, de mondom, nem 15-éről van szó, hanem arról, hogy a mi szakbizottságunk és a parlament mindent megtegyen, és a jogi folyamatoktól teljesen függetlenül, hiszen a jogi kérdés most hágában van, függetlenül a jogi kérdésektől, tehát koncentráljunk az életkörülményekre, és a különböző etnikumok együttélésének kérdésére, nem csak az albánokról és a szerbekről van szó. És ezen felül pedig fontos, hogy a példákat publikálják, megmutassuk az egész világnak, hogy igenis vannak települések, ahol békében együtt tudnak élni az emberek. Az tehát a feladatunk, hogy az elkövetkező hetekben mindenkit meggyőzzünk, és ezt a helyhatósági választást sikere vigyük. Köszönöm, Szvoboda képviselő. Most pedig Watson kollega kap szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Fejsz úr, mindazt, amit elmondott. A Mitrovicei fórumról mondottakat nagyon fontosnak tartottam, és kérdezem, hogy valami másfajta előrelépésről is be tud-e számolni Mitrovicában, vagy csak a fórum ügyéről. És kérdezem, hogy a fórumot a koszovói szerbek mennyiben támogatják. Az is érdekelne, hogy Belgrád hogyan látja a koszovói fórum ügyét, amennyiben ezt meg tudja ítélni, és hogy van-e kísérlet, tétetik-e kísérlet Belgrádban arra, hogy a fórum munkáját aláaknázzák és kérem, hogy mondjon valamit a tagállamoknak az önök munká, ön munkájával kapcsolatos véleményéről, különös tekintettel azon tagállamokra, akik nem ismerték el Koszovót. Illetve arról is kérem mondjon valamit, hogy a mely tagállamok voltak azok, akik emberekkel, szakértőkkel látták el az önök stábját, hiszen a közösségi költségvetésből kapott összeg nagyon szerény. Végezetül pedig kérem, hogy szóljon arról is, hogy mennyi ideig tart majd ez a misszió. Eredetileg 2010-ig tervezték ezt, de minden bizonyal tovább fog tartani. Mit gondol, ön lesz az ember, aki viszi a folyamatot, vagy pedig lesz esetleg egy utódja? Köszönöm szépen, Watson képviselő úr. Tehát, ahogy mondtam, akkor most önnek adnám meg a szót, Fej doktor hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre, aztán majd folytatjuk a többi kérdésre. Öné a szó. Köszönöm szépen. Először is úgy gondolom, hogy tehát először is elmondanám, hogy mindaz, amit Pakasszony és Szoboda urak elmondtak, mennyire fontos a miniszteri konferencia számára is. Minnyájunknak azt kell eh, látni, hogy a szerb közösség eh, eh, mennyire fejlődik, és részt vesz a választásokon. Stratégiai célkitűzés sem a misszió keretén belül a, a, az, amit, és mindjárt Watson úrnak itt el kell mondanom, valamit tisztázni kell nagyon jól tudják, hogy egy más felelős posztom is van az Európai Unión belül, de bizonyára, a, tehát a stratégiai cél kitűzésem az az, hogy az integrációt elérjem a szervközösségek között Koszovóban. Ez az alapfeltétele a stabilitásnak, és ezt szeretnénk elérni a Balkánon, Koszovon, is, és a régióban. Tehát ez egyik alkotó elem. Az egyik első taktikai lépés az lenne, hogy bátorítsuk a szerbeket arra, hogy vegyenek részt a választásokon. Annak ellenére, hogy ez a két ö, folyamat ö, különbözik, tehát itt van egyrészt az ön, önkormányzati választások, vagy helyhatósági választások, aztán van a decentralizációs folyamat, tehát itt két különböző folyamatról van szó, azonban ez a két folyamat függ egymástól. Az önkormányzati hatóságokat fel kell frissíteni, fel kell újítani a szerb többséggel, és ez éppen ezért lényegre vágóan fontos az, hogy a szerb közösség igenis ragadja meg ezt az alkalmat, hogy befogadó legyen erre, és az új önkormányzatok megalakuljanak sokkal nagyobb autonóm jogokkal. Azt hiszem, hogy a decentralizációs folyamatban, ahogy már elmondtam, eléggé előre haladtunk, és nagyon bízom abban, hogy egy jó együttműködés a koszovai hatóságokkal, az önkormányzati minisztériummal lehetővé teszi azt, hogy létrehozzuk a egy önkormányzati előkészítő csapatot. Ez egy kis csapat lenne, koszovai szerbek is részt vennének benne, szakemberek, szakértők, és lehetővé teszik azt, hogy mindez működőképes legyen november 15-ig. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon erőteljes jelzés a szerb közösség felé és Belgrád felé is, azért, hogy pozitív kimenetele legyen a választásoknak, és hogy ragadják meg az alkalmat. Nem vagyok abban a helyzetben, hogy, hogy többet tegyek, mint hát eh, egész egyszerűen néhány ötlettel éljek azzal kapcsolatosan, hogy hogyan is fog Belgárd mindenre reagálni. De mindenképpen nagyon eh, sokat nyerhetne eh, Belgrád, és eh, a felek jogi aspektusait nem igazán érinteni mindez. Úgy gondolom, hogy ezen bizottság tagjai eh, szeretnének, mint megfigyelők ott lenni, tehát a bizottság tagjai közül egyesek a választásokon Na most, hogyha az EBSZ e nem vesz részt, akkor hogyan is lehet ezt biztosítani, ahogy ott lehessenek a választásokon, akkor talán egy más szervezetnek kell ezt felvállalnia. Én nem látok más intézményt erre, mint ezt a parlamentet. A parlament az, a, amely a legmegfelelőbb partner ebben a választási folyamatban, ugye az európai perspektívákat figyelembe véve, és az unió szerepét figyelembe véve Koszovóban. A további kérdésekkel kapcsolatosan nagyon rövid leszek, gyorsan válaszolnék ezekre, ami a helyzet az északi területet illeti. Hát itt még mindig nagyon bonyolult a helyzet. Az EULEX két eh, helyen van ott, az EULEX eh, fel, ellátja a felügyeletet két eh, területen, továbbá pedig a koszovói rendőrség, nagy részben szerb rendőrség, amelyet az EULEX felügyel, végzi el a feladatokat. Természetesen a rekonstrukciós kívásokkal is szembe kell nézni, fel kell építeni házakat Mitrovicához közelítérségben hatalmas lehetőségek vannak, viszont megvan az instabilitás és az erőszak lehetősége is. Azt reméljük, hogy az önkormányzati választások lehetőséget nyújtanak arra is, hogy a párhuzamos struktúrákat lebont, lebontsák, lebonthassák, és hogy vissza is fogják, le is fogják bontani ezeket a párhuzamos struktúrákat bezá, be, eh, bizony, biztosítva ezáltal a, hat, a különböző intézmények fenntarthatóságát. Azt is elmondhatom, hogy eh, számos eh, kapcsolatunk van a koszovai szerb kommuni, kommun, közösséggel, személyekkel, egyénekkel és Mitrovicában is és azt reméljük, hogy már november 15-én, vagy pedig röviddel azután is előre léphetünk, és létrehozhatunk e, Észak-Mitovicában egy e, külön e, önkormányzatot. Ez az egyik terv, amelyet Atiszári elnök javasolt. Watson úr kérdést tett fel az én jövőbeni szerepemről Koszovóban. Hát természetesen ez mindig egy nehéz dolog. Remélhetem csak, hogy, hogy továbbra is részt vettek e testületben. Természetesen ez függ majd a tagállamok egységes felépésen is, véleményén is mert ez egy más eljáráshoz tartozik már. Ami pedig a legfontosabb célkitűzéseit illetve az Európai Uniónak, megegyeztünk a tanácsban arról, hogy 2007 végén, már is 2008 elején megegyeztünk arról, hogy Koszovó gazdasági kereskedelmi fejlődését mindenképpen támogatjuk, és a jogállamiság mellett vagyunk mind a 27 tagállam, valamint az EULEX jogállamisággal foglalkozó missziója is támogatta ezt. Nagyon hálás vagyok a tagállamoknak a támogatásukért, mert támogatják az erőfeszítéseinket. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen Fejt doktornak. Nagyon hatékonyak a válaszok. Most pedig áttérünk a következő kérdéskörre. Lunacek képviselőnek adom meg a szót. Grazie, signor Presidente. Um, Mr. Fight... Fájt úr, szeretnék köszöntet mondani a zöld EFA csoport nevében azért, hogy a pozitív aspektusokat bemutatta Koszovóban, és nem csak a nehéz helyzetről beszélt, ami még mindig természetesen fennáll az ország nagy részében, nagyon sok területen. Említette azt is, hogy szükség van arra, hogy a gazdasági és szociális stabilitást növeljük az emberek számára azért, hogy az emberek érezhessék, ez az ország az övéké, ahol dolgozhatnak, ott maradhatnak, nem kell, hogy elmenjenek onnan azért, hogy gazdasági, megélhetési szempontból máshol boldoguljanak. Nálunk Ausztriában nagyon sokan kértek menedékjogot, és még mindig vannak ilyenek, akik ezt megpróbálják. Ez, ezért én igen, szorosan figyelemmel kísérem a koszovói helyzetet. Fájt úr, a frakciónk már kifejezte támogatását, ön is szólt arról, hogy az EU megfigyelőket kell, hogy küldjön a helyhatósági választásokra. Tudom, hogy az EBSZ e és a az Európa Tanács ezt nem tudja megtenni, de az EU-nak ezt meg kell tennie, hiszen kivételes helyzetről és kivételes országról van szó. Éppen ezért nagyon fontos, hogy sikerüljünk, sikeresek legyünk, és sikeres EU missziónk legyen. Egyébként támogatom azokat, akik előtte már erről szóltak, és remélem, hogy ez lehetséges lesz. Számíthat a mi támogatásunkra is. Ön beszélt a rendőrség munkájáról. Szeretném tudni, hogy ön szerint mennyi EU támogatásra lenne még szükség a rendőrségi misszió terén, mert a rendőrség az emberek biztonságát garantálja, hogyha jól kiképzik a rendőröket, és hogyha tudják, hogyan kell az emberekkel bánni hogyha a rendőröket nem képzik ki, akkor az emberek inkább félnek tőlük, és nem bíznak bennük. Szeretném tudni, hogy ön ezt hogy látja. Beszélt a szervezet bűnözésről is. Szeretném megkérdezni, hogy hogy látja a helyzetet a nők szempontjából. Van itt előrelépés, tudjuk, hogy az ember kereskedelem főként a nőket érinti, de azért a gyermekeket is. Nagyon sok nőt azért adnak el, mert nem részesültek oktatásban, és nincsen jövedelmük. Tudna-e szólni arról, hogy e területen is van valamilyen reményteljes előrelépés? Szeretnék még hozzátenni valamit ahhoz, amit Szoboda úr mondott. Hallottam, hogy Belgrád már figyelmeztette a koszovói szerbeket, ne vegyenek részt a helyhatósági választásokban. De remélem, hogy Belgrád is látni fogja az, hogy a helyhatósági választások Koszovóban lehetőséget nyújtanak arra, hogy megerősödjenek az ottani szerbek. Etéren szeretném látni, hogy Ön szerint van-e kilátás arra, hogy Belgrád itt előrelép, és majd azt mondja a koszovói szerbeknek, hogy vegyenek részt a választásokban, és elmondhatná talán azt is, hogy a mi parlamentünk mi tehetetéren. Van egy utolsó kérdésem. Lehet, hogy ez kényes kérdés. Említette, hogy ön nem csak EU képviselő, hanem nemzetközi civil képviselő is és az ICO-t más országok is finanszírozzák, olyanok, akik elfogadták Koszovó függetlenségét. Ön szerint ez az ön kettős megbizatása okot ad-e aggodalomra, vagyis vannak olyan országok, amelyek elfogadták a függetlenséget, és hogy tehát őket is képviseli ön, viszont az EU-t is, az EU-nak viszont semlegesnek kell maradnia. Feltételezem, hogy esetleg itt lehet valami ellentmondás. Köszönöm szépen. Most pedig Van Orden kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék Fettnek köszönetet mondani, és gratulálni neki a nagyon profi munkájáért, ugyanis ez egy nagyon nehéz misszió azt hiszem, hogy nincs semmiféle kétségünk Koszovó státusza, státuszával kapcsolatosan a, az EULEX a biztonsági és külpolitika politika keretén belül működik, és a célkitűzései nagyon nyilvánvalóak. Ugye itt egy civil misszióról van szó, sok esetben azonban azt hiszik, hogy ez katonai misszió. Azt hiszem, hogy a, ugye a KFOR-ról volt szó, úgy tűnik, hogy elfelejtettük azt, hogy 40 ezer NATO katona van Koszovóban vannak, akik az európai országokból jönnek, tehát itt egy nagy európai szervezettségről van szó, sokan ezt elfelejtik. Aztán a koordinációról is kellene szólni, tehát az EULEX és a NATO közötti koordinációról, amikor ugye a, arról beszélünk, hogy csökkenti a NATO a, a katonáinak számát, másrészt pedig azt látjuk, hogy egyre többen vannak. Aztán ott van a koszovói rendőrség. A, a, az önök feladata, az ön feladata a felügyelet. Aztán a rendőrség, rendőrségi képzése szintén feladat. Tehát kép, képezik a rendőröket, vagy, vagy önök nem, de feltételezem, hogy a mandátumuk a képzés is, tehát az egyik mandátum a képzés is. Aztán aztán elképzelhető az, hogy ker, keresztrendőrség legy, jöjjön létre, tehát hogy a, a köz, különböző közösségek között létrejöjjön rendőrség, vagy közös rendőrség jöjjön létre. A mandátumról beszéltünk. Ugye a mandátum 2010-ig szól. Itt 260 millió ö, ö, euróról van szó, ez egy jelentős pénzösszeg. Ö, mit gondol, mennyi ideig kell még ö, biztosítani az ilyen szintű jelenlétet Koszodóban? vagy még nagyon sok hosszú éveken át ott lesznek. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Van Orden. Képviselő úr, most pedig Huntis, ha jól érti a tolmács, Huntis kollega következik. E köszönöm szépen. Érdekes információkat hallottunk Koszovóról, de van itt még egy központi kérdés melyet a jelentéstevő hangsúlyozott. Mégpedig az Európai Unió politikai támogatásának kérdése, illetve Koszovó államiságának támogatásának kérdése. A mi frakciónk ellenzi Koszovó függetlenségét. A jelen helyzetben, ahol az Európai Unióban sok ország elismerte függetlenségét, de nem mindegyik, ebben a helyzetben tehát látható, hogy a függetlenséghez vezető út mégsem fordítható vissza. Véleményünk szerint azonban a függetlenség negatív precedenst fog jelenteni, talán egy új béke folyamatot lehetne elindítani, egy megoldást keresendő. Azért, hogy a biztonsági tanács 1244-es határozatát érvényre juttassuk. Nem csak ebben a, erre a régióra vonatkozik ez, hanem más régiókra is. Hiszen nyitott még a háborús, a menekültek háború elő menekülők kérdése. Nyitott az a kérdés, hogy mennyiben térhetnek vissza hazájukba. És arról is szó volt, hogy aggályosnak tűnik, hogy a szervezet bűnözés, a kábítószer és az embercsempészet egyik fellegvárával alakíthatja ki Koszovót. Ez pedig úgy gondolom, hogy az egész régió számára negatív kihatással lesz. Huntis. Köszönöm szépen, Huntis képviselő úr. És pedig ismét visszaadnám a szót Péter Fajt doktornak, és válaszol a második kérdéskörre, aztán pedig majd folytatjuk a kérdésekkel. Öni a szó, Fajt doktor. I think by way of introduction, let me... Bevezetőképpen annyit szeretnék tisztázni, mind Lunacek asszonynak és mint Van Orden képviselőnek intézve, hogy én nem az EULEX misszió vezetője vagyok. Én az Európai Unió speciális képviselője vagyok, tehát nem vagyok az EULEX utasítási rendszerébe, hierarchiájába beiktatva. Természetesen tanácsokat adok és ilyen módon persze az operacionális ügyekhez nem tudok igazán hozzászólni. És természetesen remélem, hogy az EULEX vezetője a részletekbe menő kérdéseket is megválaszolja majd. csak asszony, nem rendelkezem statisztikákkal a emberkereskedelem elleni harc munkájáról, sajnos, Elmondhatom, hogy előrehaladást értünk el, de nem sikerült teljesen kiradírozni ezt a problémát, és a Koszovó, Koszovó továbbra is még egy tranzitországként működik. Nem csak a kábítószerkereskedelem, hanem az emberkereskedelem területén is. Annyit meg el kell mondanom, hogy a koszovói hatóságok nagyon komolyan veszik a gender kérdéseket. Vegyünk csak egy példát. Van egy 30%-os kvóta, melyet nők töltenek be, akik a koszovói nemzetgyűlés tagjává válnak. el kell mondanom persze, hogy a 30%-os kvótát még nem lehetett betölteni, de legalábbis létezik egy formális elvárás. És azt is látjuk, hogy a kormányban és más kulcs pozíciókban nem egy magasan képzett nő végzi munkáját, mely nem egyszer igen felelősségteljes munka. De visszatérve a választások kérdésére. Nagyon hálás vagyok mindezért, amit mondtak a választások fontosságáról, illetve arról, hogy az önök szakbizottsága és a parlament milyen munkát végezhet. Valóban, talán az önök kapcsolatait, kapcsolati hálóját is fel lehet használni aznak érdekében, hogy Belgrádot még jobban rábírjuk arra, hogy vegyen részt és támogassa a választásokat. Minden segítséget megköszönök, amely az ügyet szolgálja. Ami pedig az én pozíciómat illeti. Úgy hiszem elmondhatom, ahogy már mondtam korábban, hogy a mi a két misszió lehetőségként látom, amelyek megerősítik a helyzetet. De valóban néha zűrzavar is működik, de a szóvivőimmel az egyik, ugye az egyik, a másik, a másik felelősségi körben szóvivő világosat tettem, hogy az ügyeket függetlenné szeretnénk tenni, erre függetlenítjük egymástól, a Koszovót nem elismerő tagállamok nagyon figyelnek erre, hogy a két feladat köröm ne keveredjen össze. De minden tagállam, és ezt Kuntis eh, képviselőnek intézem észrevételemet, minden tagállam egyetértett abban, hogy az Európai Unió speciális megbízottja kiküldésre kerüljön Koszovóba. Ebben esélyt és lehetőségek látok abban, hogy kiterjesszük a stabilitást egy olyan régióban, ahol az ön hazája Görögország, és nagyon közel van, amelyhez nagyon közel van Görögország, és így egy sor kérdésen dolgozhatunk, amelyek szintén előnyel bírnak az Európai Unió számára nem ellentmondva mindannak, amit fentebb mondtam, de mégis hozzá szeretném még tenni, hogy a koordináció a KFOR, tehát a NATO jelenlét és az EULEX között nagyon jól működik. Például, amikor polgári engedetlenség történik, illetve tüntetés van, akkor három fázis működik. Először a helyi rendőrség válaszol, a második adó az EULEX misszió, és a káfor pedig a harmadik szinten válaszoló erő. Tehát, hogyha valamilyen tüntetés, lázadás vagy polgári zűrzavar támad, akkor a káfor mindig belép a válaszadás rendszerébe, hogyha erre szükség van. Ez azonban a bizalomról is tanúskodik, amelyet a régió intézményeibe vetünk, hiszen a KFOR csökkenteni tudja a csapatai számát, még mindig 14 ezer katonával van rendel jelen a KFOR, de hát ismerjük a globális prioritásokat, ezért azt gondolom, hogy teljesen jogos az a prioritási lista, amelyet a NATO folytat itt. Az EULEX nem elsősorban képzéseket folytat az ENSZ adminisztráció idején az elmúlt kilenc évben sok képzést folytattak le, nagy sikerrel. A rendőrség már elért egy bizonyos szakmai, sőt egy nagyon magas szakmai és professzionális színvonalat. De fontos persze, hogy a rendőröket munkavégzésük során még felügyeljük, ellenőrizzük, akár amikor járőröznek, akár pedig az irodában, az őrsön. Fontos az is, hogy a koszovói rendőrség több etnikai csoportba való összetételét megőrizzük, és ösztökölni kell az rendőrséget, hogy több szerbet fogadjon soraiba. Volt egy időszak, amikor bizonyos politikai oknál fogva a szerb tisztek elhagyták a állományt, de visszatértek azóta. Nagyon fontos volna az is, éppen a kisebbségi közösségekben meglévő bizalom megőrzése érdekében fontos volna tehát, hogy az állomány személyi összetétele minél ö, több etnikumból álljon össze. Az EULEX misszió időtartamáról nem szeretnék eh, tippelni, találgatni, de hát jelentős forrásokkal rendelkezik. És elfben pedig annyit mondanék, hogy a nemzetközi jelenlétet nem szeretném tovább Koszovóban látni, mint szükséges, de úgy gondolom, hogy a jogállamiság területén még hatalmas munka áll előttünk és úgy hiszem, hogy minden Európai Uniós tagállamnak hasznára válik, hogyha a jogállamiság egyre inkább elterjed és megerősödik Koszovóban. Nem utolsó sorban azért, mert eh, így eh, a külföldi működőtöke beáramlás is felgyorsulhat, és így hozzájárulhatnak a befektetők az ország gazdasági és szociális fejlődéséhez. Végezetül pedig Kunti szúr kérdésére válaszolva, tisztában vagyok vele, hogy a tagállamok között különbségek vannak Koszovó státusát illetően, nem mindenki ismerte a Koszovó függetlenségét, de mint mondottam, vannak olyan célok, amelyekben minden tagállam egyetért, és ezeket a célokat szolgáljuk, szolgáltuk idáig, és biztos vagyok benne, hogy a jövőben is szolgálni fogjuk minden tagállam támogatásával. Nem akarnék szólni, nem akarnék találgatásokba bocsátkozni Koszovó státusának jövőjéről például, hiszen mások ezt már megtették. Illetve mások elmondták, hogy Koszova függetlensége visszafordíthatatlan, azt hiszem, hogy ez egy fontos kijelentés. És ezért nem nagyon valószínű, hogy egy újabb biztonsági tanácsi határozat létrejön, bár egy biztonsági határ, tanácsi határozat jobb eredményre vezetett volna, de sajnos ezt nem tudtuk elérni. Grazie. Köszönöm szépen, Fájt doktor. Most pedig Zsannákú kollega következik, kollega nő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok pozitív dolgot mondott el. Én két pontra szeretnék eh, visszatérni. Először is az országot mely lakosság hagyta el, tehát mely közösség hagyta el az országot? Ez az első kérdésem, és ön, önnek, mint külön megbízottnak, van-e közvetlen kapcsolata Belgráddal? Ugye szó volt az önkormányzati választásokról. Ezzel kapcsolatosan azt hallottuk, hogy Belgrádnak megvan a saját véleménye. Most mi a helyzet? Tehát Belgrádot arra szeretnék rávenni, hogy bátorítsa a szerbeket, hogy vegyenek részt a választásokon? A, a, a szerbek visszatérnek Koszovóra. Tehát van egy olyan kérdés is, hogy hogyan lehet biztosítani az egyensúlyt. Hely, most pedig Táler kollega következik. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék önnek... Szeretnék önnek gratulálni, Fáj doktor. ugyanis beszélt a koszovói helyzetről, a feltételekről, hogyha megnézzük az eredményeket, mi ismeri, ismertük a helyzetet a volt Jugoszláviában. Ismertük azt a helyzetet, amikor is, ugye ezt az ország részt még Jugoszláviának nevezték, mondjuk 20 évvel ezelőtt körülbelül, aztán, aztán Milosevic ideje alatt Koszovó elvesztette a függetlenségét, és úgy gondoljuk, hogy a nyugat-balkáni térség stabilizációját pontosan Koszovóban kell elkezdeni, ahonnan ez az egész probléma elindult. Jelenleg ugye más új helyzet állt elő, vannak problémák, például a vizumok szintjén is. Ugye van arról is szó, hogy Montenegro és Macedónia lakosainak számára el fogják törölni a vízum kényszert. Most valószínűleg eh, nem egy időben fogják ezt eh, megtenni a térségben az összes eh, ország számára, tehát ez még inkább bonyolítani fogja a helyzetet, vagy újabb bonyodalmakat fog szülni. Nehéz lesz megkapni az útleveleket, a vizumokat, ez gátolni fogja, vagy akadályozni fogja a szabad áramlást. Mi az ön véleménye Koszovóval kapcsolatosan itt elsősorban a vízumkényszer problémájának perspektívájából, és az Európai Unió tagállamai hogyan járulhatnak hozzá egy, egy jobb helyzethez, tehát egy vízummentes helyzethez. a pristinai kormányjal vannak valamilyen kapcsolatok ezen a szinten, tehát útlevél és vízum szinten. Köszönöm szépen, Tálek kollega. Árlák kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon értékelem az, hogy Fejt úr eljött, és bemutatta a jelenlegi koszovói helyzetet, és az Európai Unió szerepéről is beszélt ebben az országban. Én teljes mértékben tudatában vagyok annak, hogy milyen nehéz ez a feladat, és hogy hatalmas problémákkal kell dolgozniuk. De azért el kell mondjam, hogy nem vagyok elégedett azzal, amit hallottam. Az ön beszámolója leginkább a választásokról szól, több vagy a, a, a választások körüli helyzetről, nagyon felszínesen beszélt arról, hogy mik is a főbb problémák Koszovón. Én néhány évvel ezelőtt foglalkoztam ezzel a témával. Az Európai Unió számára ki is dolgoztam egy jelentést. A legnagyobb probléma Koszovón az etnikai feszültségeken túl valamint a háborús következményeken túl a politikai korrupció. Ez egy hatalmas politikai korrupció. A szervezett ö, bűnözés, a pénzmosás, az emberkereskedelem, mindez ö, nagy komoly fenyegetést jelent az Európai Unió számára, a koszovói polgárok számára, tehát nagyon-nagyon jelentős a szervezett bűnözés, és a szervezett bűnözői csoportok hatalma összehasonlítható, vagy még, még nagyobb is, mint az európai főbb szereplőké. Ugye, akár össze lehet hasonlítani az itáliai maffiával, vagy szicíliai maffiával, Sőt, még talán azt mondanám, hogy a koszovói maffia jobban szervezett, mint a szicíliai, és sokkal többen is vannak. Hát az felteszem a kérdést, hogy milyen paraméterek mentjén lehet értékelni ezt, a, e-, ezt a helyzetet, ha Koszovót vesszük figyelembe. És hogyha csak a választásokra gondolunk, hogyha csak ezzel foglalkozunk, hogy mi is lesz ezután, vagy, vagy ha csak az erőszakról beszélünk, mint a stabilitás gátjáról. Tehát ez, ez nem, nem elég. Ugye ön azt mondja, hogy ön nem felelős, ugye nem az EULEX vezetője, ön csak külön megbízott, de ön, mint az Európai Unió külön megbízottja, fontos szerepet játszhat ki, jelölheti a prioritásokat. És jó lenne tudni, hogy mi is, milyen paraméterek mentén lehet meghatározni, hogy Koszovó fejlődik-e vagy nem. Például csökkente a szervezett bűnözés, a pénzmosást hogyan lehet normális mederbe terelni. Ez az ország jogállam-e, ezt az országot a nemzetközi szinten elfogadják el. Megfelelő partnere például a bűnözés területén, aztán ott van a vízum probléma. Mi azt hiszem, hogy mm, ezt lehet, hogy nem jó kimondani, de a, sokan ugye nem értenek egyet azzal, hogy a, hogy a koszovai polgárok vízumot kaphassanak, már csak a, a szervezet bűnözés miatt is, és azért, hogy ez egy fenyegetést jelenthet a térségben, ugye Olaszország, Görögország számára is. Lerövidíteném a mondandómat, de Ugye itt volt arról szó, hogy 260 millió eurót fizetünk ki évente. Most hogyan lehet a sikereket vagy a problémákat mérni? Milyen paraméterekkel? Én úgy gondolom, hogy itt vannak a sikernek is paraméterei. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Árláki képviselő úrnak. Most pedig Kumucákusz képviselő kap szót. Ευχαριστώ πολύ τον ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενημέρωση που μας έκανε. Köszönöm szépen az Európai Unió külön Ez egy nagyon nehéz feladat. Önnek nagyon nehéz a feladata, és az EU-lexnek is nehéz a feladata a Koszovon. Szeretnék tudni valamit a politikai kontextusról, a politikai körülményekről. A maga a politikai kontextus hogyan hat ki az ön munkájára? Konkrétan ugye utalok arra, hogy Belgrád a hágai bírósághoz fordult annak érdekében, hogy mondja el a véleményét a bíróság azzal kapcsolatosan, hogy a függetlenséget, mármint Koszovó függetlenségét ö, hivatalosan elfogadhatják-e, mert egyesek ezt nem fogadják el. Erre Hága még nem válaszolt. Tehát ez a döntés, a hágai döntéssel mi a kapcsolat, mi a, mi a ö, véleménye? Tehát a hágai bíróság ki fogja mondani végül mi is a véleménye, és ez a vélemény hogyan fog kihatni Koszovóra és az egész környezetre. Hogyha a bíróság ítéletet mond még a választások előtt, ez hogyan hat ki majd a választásokra? Ugyanis a bíróságnak ki kell mondania, hogy legitime ez a függetlenség, vagy nem. Hogyha mondjuk az ítélet nem lesz kedvező, akkor, akkor egy új helyzet áll elő majd, és ez kihat az önök munkájára is. Elmondaná, hogy hogyan értékeli tehát ezeket a hatásokat, esetleg a bíróság részéről. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Gomez képviselő következik, és aztán Fejt doktor válaszol a kérdésekre. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök, hogy találkozhatom önnel, külön megbízott úr. Szeretném megkérdezni, azért, hogy szembeszálljunk a szervezet bűnözéssel és a korrupcióval, gazdasági stabilitásra, fenntarthatóságra van szükség Koszovóban. Ez olyan terület, amelyen az EU kudarcot vallott, amikor az UNMIK keretében megosztotta a feladatokat. Van-e valami előrelépés itt, ami a gazdasági előrelépést illeti? Gondoljunk az új erőműre is. Ezen felül a nők nem csak az emberkereskedelem áldozatai, hanem a békének és a demokráciának szüksége van rájuk. A koszovói nőkkel kapcsolatosan az EULEX sokat tett, és ez eredményes volt. Nem csak azért vannak a parlamentben nők, mert a férfiak nem szeretnek ott lenni, hanem kérdeznék valamit a nagykövetekről, és a múlt évben egy sor nagykövetet neveztek ki, de egy nő sincs közöttük. Kérdezem, hogy ez változott-e. Harmadik kérdésem, tudna-e szólni arról, hogy az EULEX most hogyan van jelen Mitrovicában, hogyan működik ez? A bíróság működik, funkcionál? Mi részt veszünk valamilyen módon a bíróságok tevékenységében. Az EULEX-nek stábra van szükség, mint hallottam, akkor a mi tagállamaink miért nem nyújtanak ott segítséget? Pénzügyi okok miatt? Vagy vajon ennek más okai vannak? Mielőtt megadnám a szót Fejt doktornak, válaszolnék Gomes képviselőasszony utolsó megjegyzésére. Neitz kollega nőnk benyújtott egy módosítást, módosító javaslatot a költségvetéssel kapcsolatosan, pontosan ezzel kapcsolatosan nevezetesen, hogy az Európai Unió nagykövetei között, vagy külön megbízottai között hány nő van, vagy vagy hány nő nincs, tehát ez kapcsolódik eh, az ön kérdéséhez is. Fejt doktor, megadom önnek a szót. Yeah, to start. Csodálko asszony kérdésével kezdeném. Az erőszakos cselekmények után a 90-es évek végére gondolok, 98-99-re. Nagyon sok szerb, de ide kell még venni 2000-et és 2001-et is. A szerb közösség tagjai közül sokan távoztak Koszovóból. Ez az én prioritás listámon van, vagyis az, hogy bátorítsam ezeket a szerbeket, hogy térjenek vissza Koszovóba. Gondolkodtam azon, hogy milyen lépésekre van szükség ahhoz, hogy a szervek továbbra is, vagyis a jövőben is biztonságban élhessenek Koszovóban. Ami a minisztériumot illeti, és a visszatéréseket az erre fenntartott pénzek korlátozottak. Különböző szervezetek részt vesznek e munkába, de ami engem illet, nekem nem volt lehetőségem arra, hogy Belgráddal felvegyem a kapcsolatot e téren. Viszont ismerem ezt a problémát, és megpróbáljuk a hazatérések kérdését napirenden tartani, és ezt felgyorsítani, csak kevesen tértek haza, viszont úgy gondoljuk, hogy ez nem csak szükséges, hanem lehetséges is kell, hogy legyen, mégpedig az, hogy a hazatérések számát emeljük a következő években. Ami a vízumok liberalizálását illeti, Tyler urat szeretném megkérni arra, hogy a, hallgassa meg holnap a biztos úr, René biztos úr előadását, ő szólni fog a vízumok törléséről is, azon országok, amelyek számára intézményesen lehetséges a vízumentesség kezelése és a biometrikus útlevelek kezelése és a megfelelő határellenőrzés, ez lehetséges, de Koszovó esetében ezt még nem értük el, hiszen a koszovóiaknak nincs biometrikus útlevelük, de ezt a közeljövőben be lehet vezetni. Az EU az EULEX-en keresztül különböző megállapodásokat köt, ez a folyamat már elindult, azért, hogy az együttműködés technikai szinten lehetséges legyen rendőrségi és vámügyek terén. Várjuk a pozitív lépéseket a vízumok eltörése terén, reméljük, hogy ez majd lehetséges lesz. Javier Solana is elmondta, hogy Koszovó a folyamat része marad, és reméljük, hogy idővel eljön az a pillanat, amikor ez megtörténhet, ahogy ön is elmondta, vagyis az, hogy vízumentes régió jöjjön létre. Nagy érdeklődéssel hallgattam Bácsi úr leírását a probléma súlyosságáról, Szerintem, amit én elmondtam, nincs ellentmondásban az ön szavaival. Mindannyian egyetértünk, ez súlyos probléma. Ez az oka annak, hogy az EU beleegyezett abba, hogy a legnagyobb számú ESDF, ESDP missziót hozza létre az EU határain kívül melyek a siker paraméterei. Sokszor ezek változnak a folyamat során, de ami Koszovot illeti, mindenképpen létre kell hozni minőségi jogállamiságot, ami lehetővé teszi Koszombó számára az, hogy egy nap majd közelebb léphessen az európai intézményekhez. Azt szeretném mondani, hogy itt vannak lehetőségeink, vannak ösztönzők a koszovói hatóságok irányában, vagyis azért, hogy teljes mértékben együttműködjenek az EU Lex misszióval, hiszen ez a koszovói emberek érdeke is, vagyis az, hogy az európai építmény részei legyenek. Éppen ezért a vezetőkre jelentős nyomás hárul, mégpedig azért, hogy valóban előrelépjenek etéren. Az igaz, hogy szóltam arról, hogy létre kell hozni az intézményeket, de a következő fázisban arra kell összpontosítani, hogy hogyan működjenek ezek az intézmények EU és nemzetközi standardok szerint. Ez igen szorosan kapcsolódik a kormányzáshoz, az elszámoltathatósághoz, és biztos, hogy ez majd felszínre hozza a korrupció és a szervezet bűnözés legsúlyosabb eseteit is. Nincsenek számadataim arról, hogy ez hogyan fog majd alakulni. Ez az EULEX feladata, hogy a különböző nyomozásokról, vizsgálatokról döntsön. De elmondhatom, hogy elvárás van etéren Koszovóban is, a koszovói állampolgárok részéről. Reméljük, hogy az eu legsznek sikerül majd elérnie az, hogy a legsúlyosabb eseteket a bíróság tárgyalja. Hogyha lesznek példák, akkor mindenképpen felgyorsul a folyamat, és a szervezett bűnözés és korrupció ellenes harc intenzívebbé válik. Figyelembe kell azt is venni, hogy az Európai Bizottságnak mindez érdekében áll. Hagy mondjak egy példát, a közbeszerzés olyan kérdés, amely esetében nagy a kockázata annak, hogy nem megfelelő gyakorlatot alkalmaznak. Itt javításra van szükség, és ezen dolgozunk. Ami pedig Kumucákó úr kérdéseit illeti a Nemzetközi Bíróságról. Sajnálom, de nem tudom megjósolni, hogy mi lesz a bírósági határozat mit tartalmaz, majd spekulálhatunk, de ez nem igazán produktív. Úgy érzem, hogy több időre lesz szükség. November 15-ig nem születik meg a bíróság határozata. Tudjuk, hogy meghallgatások lesznek, amelyeket a bíróság szervez decemberben, majd ezt követően a bírák majd a konklúziókon elkezdenek dolgozni. Az az elvárás, hogy a véleményét a bíróság körülbelül jövő év közepén fogja meghozni. Ez nem ítélet lesz, hanem tanácsadó jellegű vélemény, és ennek megvannak a jogi és materiális hatásai. Ez inkább tanács adó jellegű lesz, és nem lesz kötelező a tagállamok számára. Koszovó számára fontos lesz, viszont nekik kell eldönteni majd, hogy melyek lesznek a tanácsadó jellegű véleménynek a következményei. Ami Gomez asszony hozzászólását illeti, köszönöm a kedves szavait. Elmondhatom, hogy a gazdasági helyzet Koszovóban még mindig igen ingatag, a gazdasági válságnak hatása van, és ez a hatás súlyosbodik, bizonyos után hatásokat figyelhetünk meg, hiszen Koszovó gazdasága relatíve alulfejlett, és nem veszi ki a részét a világgazdaságból. Éppen ezért a gazdaságot érinti a krízis, de némi késéssel. Ennek tragikus hatása lehet a foglalkoztatásra, és arra is, hogy a közvetlen befektetéseket végül is elriassza. Ami az energia ágazatot illeti, itt van némi potenciál, export lehetőségek vannak, hogyha a dolgok jól haladnak, akkor a lignit források lehetővé teszik majd azt, hogy az elektromos áramot Koszovó exportálhassa a régióban. De az erőmű esetében volt némi visszalépés, potenciális befektetők visszaléptek a tranzakciótól. Éppen ezért a következő hónapokban kell dönteni arról, hogy hogyan tovább. De remélem, hogy lesz döntés, és ez a tranzakció, ez létrejön a közeljövőben. Ha nem, akkor az elektromos állam, áramot importálni kell, és ennek igen rossz hatással lesz a költségvetésre. Mint elmondtam, fontos posztokat töltenek be nők. Örömmel mondhatom el, hogy a külügyminiszter helyettes Koszovóban egy hölgy, aki igen nagy hozzáértéssel tölti be ezt a posztot. Mitrovicai Bíróság. Elmondhatom, hogy jelen pillanatban még nem sikerült eljutni oda, hogy a koszovói albánok és szerbek részéről a bírák és az ügyészek elkezdték volna a munkát ezen a bíróságon, de a partnerekkel kapcsolatba léptünk az északi térségben és Belgrádban azért, hogy ez a közeljövőben megtörténhessen. Befejezésként szeretném elmondani, lehet, hogy itt a bizottság segítségére is szükségem van. Utalnék arra, amit Alazri úr mondott a korrupció és a szervezett bűnözés súlyosságáról több ügyészre lenne szükség a tagállamoknak, több ügyészt kellene küldeniük, Koszolba szóval azért, hogy a legsúlyosabb ügyeket tárgyalni lehessen. Lehetséges, hogy további felhívást kell majd intézni a tagállamokhoz azért, hogy szakértőket küldjenek a további munka végzésére, és azért, hogy az EULEX misszió siker legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Fej doktor, az ön beszámolóját. Ismét pontos volt. Most pedig az utolsó öt kérdés következik. Havit képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a főképviselőnek, hogy itt van körünkben, tudnia kell, hogy támogatjuk a munkáját, és nagy sikert kívánunk önnek. Egyetértek a kollégákkal a választási megfigyelési misszióról mondottakról, hiszen a világon belül, és nem csak Koszovóban sokat tettünk a demokrácia megteremtéséért, Másrészt, és magunkról, az Európai Parlamentről beszélek, kitűnőek vagyunk a választási megfigyelésben. Az ön mandátuma, és most a kérdésemre térek rá, az emberi alapjogok, eh, alapszabadságok és az eh, emberi jogok érvényesülésére vonatkozik. Kérdezem tehát, hogy az alapszabadságok és az emberi jogok helyzetét hogyan értékeli. Másrészt hallottuk a nemzetközi jelenlét melletti véleményét. Kérdezem azonban, hogy levonható-e valami tanulság a nemzetközi jelenlétből, és a nem, hiszen nem először, és valószínűleg nem is utoljára vannak jelen nemzetközi csapatok, ezért érdemes volna talán mérleget vonni. Végezetül pedig figyeltem arra, amit a szerb hatóságokkal, a rendőrséggel és a vámhatóságokkal való együttműködésről beszélt, de kérem szóljon a nyugati Balkánon lévő többi országgal való hatósági együttműködésről, ma összehasonlítva egy évvel ezelőtti helyzettel. Azaz hogyan fejlődik Koszovó bilaterális helyzete és kapcsolatai. Köszönöm szépen, Hawit képviselő. Most pedig Van Balen képviselő következik. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen elnök úr. Fájt úr azt írja a jelentésében, hogy egy olyan szerb politika működött amely Belgrádból akarta az végben a közszolgálatokat szabályozni és irányítani, a rendőrséget és más szolgálatokat is, és így persze nagyon nehéz egy önkormányzati igazgatást felállítani. Kérdezem, hogy lehetővé vált-e, hogy a szerbek befolyásolását megszüntessék? Grazie, eh, onorevole Van Balen. Dora... Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Kirillov kolléganőnek. Grazie, Presidente. Uh, I would like, uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Mondandómat azzal szeretném kezdeni, hogy um, Lacsi kollégámat folytatom észrevételemben, akinek agájait teljes egészében osztom és örülök neki, hogy Fétor is hasonlóan látja ezt a helyzetet. De ezen felül továbbá aggaszt az a kérdés, ami a szervezetbűnözést bűnözést és a korrupciót veszi körül, illetve felmerül bennem a kérdés, hogy a politikusok, akár magas szintű politikusok, mennyire kerül, mennyire befolyásolja őket a szervezet bűnözés, hiszen Fétúr nagyon jól tudja, hogy a szervezet bűnözés a legmagasabb szintű politikai körre is befolyással van, beférkőzik a körükbe. Ez egy nagyon nagy kihívás, és úgy hiszem, hogyha nem figyelünk eléggé erre a kérdésre, akkor nagyon súlyos helyzet jöhet létre. Érdeklődéssel figyeltem, amikor a mentoring szót használtam. Hiszen a tagállamok mindig Koszovó függetlenségéről beszélnek, de nem tudom, hogy a mentoring, tehát a mentori hozzáállás segíteni fog. Beszélt az ügyészekről, nem tudom, hogy az ügyészek hogyan fognak fellépni, hiszen minnyáján tudjuk, hogy meglehetősen ingatag jogi talajon állunk. Képzeljük csak el, hogy a harc hatékonyá válik, akkor bizony nagyon sok kört érinteni fog ez a, ez a vizsgálat. Koszovó önrendelkezéséről volt szó, és azt mondhatom, hogy ez nem a civil társadalom terméke az erre vonatkozó vágy, és bizony elérhetjük azt is, remélem, nem érjük el ezt az állapotot, és minden sikert meg kívánok önnek, Fétúr, de el tudnánk érni, el, létrejöhetne még az a helyzet is, amikor a harc hatékonyabbá válik, és bizony az általános hozzáállásban megváltozik a, a vélekedés. És az úgynevezett társadalom nagy része hiszen ne felejtsük el, hogy van, aki másokból akarta függetlenséget Koszovóban, és ők majd azt mondják, köszönjük szépen az Európai Unió jelenlétét, de most aztán már nem kérjük, hogy itt legyetek. Ez az önrendelkező szervezet már egy ilyen irányba mutat. Azaz tehát aggályosnak tartom, hogy komoly problémák jöhetnek létre, hogyha a fejlődést nem veszük előképpen figyelembe. meg lehet, hogy a vám mosok tevékenysége, illetve vám támogatás nagyon fontos, de hát közben pontosan tudjuk, hogy a hegyeken keresztül illegálisan csempészik ki és be az árut. Tehát nem akarom elvenni a kedvét, fészúr. Tudom, hogy sokan elvették a e, kedvét itt ma. Most messzebb vagyunk Koszovótól, ezért legyünk realisták a helyzet megítélésében. Nem vagyok optimista, de ennek ellenére sikert kívánok. Grazie, onorevole Kirillov. Köszönöm Kirillov képviselőnek. Most pedig Kacsin kollega következik. Grazie, Presidente Albertini. Köszönöm szépen, Albertini elnök úr. Mi odgovori, ko gre za vizni režim. Na Zahodnem Balkanu Evropska unija že dolgo dela vagyok egyáltalán elégedett az ön válaszaival. Az Európai Unió már nagyon régóta hibát hibára követ el. Ugye itt is, ismerjük a horvátokkal való helyzetet, a bosnyákokkal való helyzetet, most pedig ugye itt a, a, azok a szerbek, akiknek szerb útlevelük van, és Koszovóban élnek, nem élvezhetik a ö, jogaikat, és igazából nem kapnak vizumot. Tehát ö, van útlevelük, viszont nem kapnak vizumot. Ez egy diszkrimináció. Nem? Nem diszkrimináció? Ez a szerbeket arra ö, a, a, a szerbek emiatt elhagyják a ö, térséget. Mindenképpen praktikus megoldásra van szükség ezekre a praktikus problémákra. És hogyan lehet megoldani ezt a helyzetet, úgyhogy fel kell venni a harcot a szervezet bűnözés és a korrupció ellen nekem sincs biometrikus útlevelem, és azt hiszem, hogy ebben a teremben még sokaknak nincs biometrikus útlevele. Ez sem egy olyan megoldás, amely valami csoda, csodát jelentene. Az embereket arra kell bátorítani, hogy egyenlőeknek érezzék magukat. Éppen ezért az a kérdésem önhöz, hogy az Európai Bizottság mit kívánkozik tenni az Eurolex keretén belül hogy ez a helyzet a vízumokkal kapcsolatosan megváltozzon. Hogyan lehetne a vízum könnyítést elérni? Köszönöm szépen, Kacsin képviselő. Most pedig az utolsó kérdés. Munyic képviselő fogja mm, feltenni. Köszönöm szépen, elnök úr. Még folytatom mindezt, amit Kacsin képviselő mondott mégpedig, hogy a vízumkönnyítés vonatkozik-e majd a koszovói szerbekre vagy sem, és hogyha el, vonatkozik rájuk, akkor vajon az EU vízumpolitikáját nem aknázzuk-e alá, hiszen konszolidálni, megerősíteni szeretnénk a több etnikumú társadalmakat ezekben a térség, ebben a térségben. Ezen felül pedig a külön megbízott észrevételében hallottam egy, olvastam egy külön ö, fogalmat, de említette szóban is a nemzetközi legitimitás fogalmat. Hogyha az EU külkapcsolatainak alapvetéseként vesszük ezt a legitimitást, akkor ez megkönnyíti a jelenlétünket. Érle. Muniz, képviselő, engedjük meg, hogy válaszoljon Fejt doktora kérdésre. Maybe I, for this last one, should work backwards and... Talán most hátulról előre haladok, és először is Muniz asszony, Muszics asszony szeretném biztosítani felől, hogy az Európai Unió a nemzetközi jog talaján állva dolgozik. Sajnos néha persze a, a nemzetközi jog jelentéséről értelmezési viták vannak közöttünk, de megerősíthetem, hogy minden fellépésünk és a közös kül- és biztonságpolitika és az európai védelmi és biztonságpolitika a nemzetközi jog talaján áll. Az Európai Bizottság munkája, a jogállamiságot szolgáló mixzió munkája a megítélésünk szerint mind tökéletesen megfelel a nemzetközi jog normáinak. Kérem persze a megértésüket, hogy a vízum liberalizációra vonatkozó kérdésekre nem válaszolok, hiszen a bizottság az a szerv, amely a legjobban meg tudja magyarázni azon döntéseket, amelyeket hoztak. Ami pedig koszobói szerbekre vonatkozó kérdést illeti, akik nem kapnak vízumkönnyítést, illetve nem szűnik meg a vízumkényszerük. Nos, hát itt egy más, más módon is láthatjuk ezt a kérdést. Mégpedig, ha vízumliberalizációt a szerb közösségre is kiterjesztettük volna Koszovóban, akkor vajon nem az lette volna a kihatása mindennek, hogy a koszovói szerbek még inkább Belgrádra figyeltek volna, és még kevésbé törődtek volna a koszovói albánokkal való integráció ügyével. Ahhoz tehát, hogyha minden koszovói lakósra vonatkozna a vízumkönnyítés, a liberalizáció, legalábbis én így gondolom, akkor ez nem annyira támogatná a multietnikus társadalom ügyét, mint az, hogyha a közösségek szerint eh, differenciálunk Koszovóban. Ez az én személyes véleményem. és természetesen a döntéseket mindenképpen elfogadom, akkor is, hogyha jelenleg legalábbis a vízumliberalizáció egyetlen Koszovárra sem vonatkozik majd. De mégis mondom, hogy ennek a hatása pozitívabb, mint hogy így differenciáltunk volna, illetve ez is egy szempont, amely megfontolandó. Kirillov úr okfejtését nagyon jól tudom követni, hiszen arról a veszélyről beszélt, amely onnan ered, hogy ha nagyon sikeres az EULEX, akkor esetleg a nyomozások magas köröket elérhetnek. Hát igen, ezzel szembe kell nézni. És egyetértek önnel és másokkal is, akik így szólaltak fel, hogy az európai perspektíva komoly, nagy erőt jelent a mi politizálásunkban. Sok politikus és sok koszovói állampolgár nagyon érdekelt az európai intézményekhez való további közeledésben. A vízumkönnyítés egy ilyen lépés, de megértik, hogy egyelőre ez több oknál fogva nem tűnik reálisnak, de elsősorban technikai okoknál fogva, hiszen azok a benchmarkok, -ok, amelyekről beszéltem, és amelyekről Rén biztos majd részleteiben szól, még nem kerültek elérésre, nem érte el Koszovó ezeket a határértékeket, benchmarkokat. De a bizottság a Balkán irányában tovább meg fogja határozni azokat a lépéseket, amelyeket tenni kell a balkáni országoknak a közeledés érdekében. Nagyon vonzó tehát Koszovóban az Európai Unióhoz való közeledés, és ez a politikusokat és a koszovói embereket arra ösztönzi, hogy részt vegyenek a szükséges reformokban, és az EULEX misszióval is együttműködjenek a szervezett bűnözés és a korrupció ellen. Lehet, hogy azt gondolják, hogy túl optimista vagyok, de úgy gondolom, hogy a krízismenedzsment és ilyen posztkonfliktusos helyzetben, ha dolgozik valaki, és nem optimista, akkor bizony nagy bajba kerül az ember, hiszen az élet egyszerre csak tűrhetetlenül nehéz lesz. Voltak éppen tehát ugyanarról beszélünk Kirillov úr, és reméljük, reméljük legalább, hogy az előttünk álló időben előrelépéseket érünk el, hiszen az EULEX misszió csak most kezdte, háromnegyed évvel ezelőtt kezdte el működését. Van tehát még mit tenni, fejlődhet tovább a misszió, és az eredményeket talán érdemesebb később levonni és megvizsgálni. Van Barlen úrnak annyit mondhatok, hogy azt hiszem, hogy félreértés van közöttünk, sehol nem beszéltem arról, hogy a szerbek koszovói önkormányzati befolyását támogatnám, a szerbiai befolyást. Nem, pont az ellentétét szeretnénk elérni ennek. De a megerősített autonómia voltak éppen két dolgot jelent. Egyrészt, hogy a szerb közösség elfogadja, hogy a központi hatóságokkal együttműködik Koszovóban, és ennek fényében pedig, második pont, privilegizált kapcsolatok állnak fenn a jövőben majd, és ezt a pristanai hatóságok is elismerik, amelyek lehetővé teszik a koszovai szerb közösség számára, hogy a Belgrádból jövő oktatás és egészségügyi és egyéb támogatásokat elfogadja. Mindezt azonban teljes átláthatóságban kell biztosítani, tehát a pénzátutalásokat eh, vagy a Koszovói Központi Bankon keresztül kell átutalni, vagy legalábbis transzparensen kell kezelni. Tehát nem meghívás ez Belgrádnak arra, hogy eh, titkos úton a koszobói adminisztrációt maga alá gyűrje, nem, sokkal inkább a példátlanul széleskörű autonómia egyik bizonyítéka ez, és remélem, hogy a szerb közösség megragadja ezt a lehetőséget, és Belgrád is meglátja majd, hogy a koszobói szervek hasznára válik mindez. Végezetül pedig Howitt úrnak szeretném megköszönni hogy a választási megfigyelő misszióban való segítségéről biztosított, illetve támogatásáról biztosított. A nemzetközi jelenlét Koszovóban az elmúlt években mindig a lakosság elfogadására talált, de természetesen voltak ellenzői is ennek voltak, akik azt mondták, hogy a nemzetközi jelenlét voltak éppen opresszív, elnyomó természetű. Az ENSZ adminisztrációja hatalmas eredményeket tudhat magáénak a kormányzat um, és a kormányzati munka szintjének emelésében Koszovóban. De azért mégiscsak kilenc évig bizonytalan volt az állam státusa. És így a kulcs döntéseket a koszovárok maguk nem hozhatták meg. Az én általam követett megközelítés, amelyet egyébként az EULEX misszió vezetője is oszt velem teljes egészében, a következő. Hangsúlyozzuk a helyi felelősséget, eh, és azt, hogy a folyamatok gazdái ők maguk ők hozzák a döntéseket, másrészt felelősséggel is tartoznak az általuk hozott döntésekért. Mondhatjuk, az ownership angol szóval írhatjuk le ezt a jelentést, ezt a jelenséget. Máskülönben, ha nem jön létre az ownership, akkor csak késedelmet szenved a koszovói közeledés az Európai Unióhoz. Hogyha viszont együttműködésre számíthatunk, akkor rövidebb idő alatt nagyobb sikereket érhetünk el, E, és nem szabad, hogy a helyi hatóságok döntését mi vállaljuk át. Ez a meggyőződésem, és remélem, hogy a e tekintetben az önök támogatására számíthatok. Köszönöm, elnök úr. Megköszönöm Fej doktornak az itt létét az önök nevében is, ha bár a kérdéseikben is már ezt önök is megtették, azok, mármint azok, akik kérdéseket tettek jöttek fel. Köszönetet mondok önöknek is, azoknak, akik részt vettek ebben a vitában. Köszönöm az elmélő, elmélyült, pontos, elemző munkát. Ugye általános témákról is beszéltünk, de erről a nagyon bonyolult helyzetről is. Pak képviselő asszony, aztán Szvabova Svoboda képviselő és mások is szóltak arról, hogy mennyire fontos a választásokon mm, ott lenni megfigyelőként. Ezzel egyetértett fejte úr is. Jó lenne egy adhok delegációt küldeni a térségbe, egy megfigyelői missziót kellene biztosítani a választásokon. Természetesen ennek a különböző módozatait még ki kellene dolgozni, meg kellene határozni. doktor valószínűleg segít ebben nekünk. Tehát egy olyan delegációról lenne szó, amelynek tagjai többek között ezen bizottság tagjai közül kerülnének ki és részt vennének a koszovói választásokon. A, ez a téma nagyon kényes, ez az egész folyamat nagyon bonyolult, és szeretnénk természetesen hozzájárulni a munkánkkal eh, a sikerekhez. Hogyha egyetértenek, akkor a parlament elnökének írok egy levelet, és a következő szakbizottsági elnökök érdekezletén is fel fogom venni, vetni ezt a témát nevezetesen, hogy egy missziót, egy delegációt állítsunk össze, és vegyen részt megfigyelőként a választásokon. Még egyszer, mielőtt elbocsátanánk, köszönetet mondok Fajt doktornak, hogy eljött, de ő annyira elmélyülten ismeri a helyzetet, olyan komoly tapasztalatai vannak, hogy ezek számunkra is nagyon hatékonyak, pontos információkkal látott el bennünket, nagy figyelemmel hallgattuk őt, és még egyszer köszönöm a következő találkozásig. Thank you for your kind words. And I hope to see you uh, again. Yes, thank you. And the conclusions you drew were very helpful, so I hope that perhaps we can uh, be in contact on modalities if a delegation would come. we will. Allora, eh, fatto precedere... Most pedig, mielőtt átérünk, tehát most a meghallgatás után pontosabban, tehát áttérünk két olyan napirendi pontra, amely a az első között vannak, tehát az második napi rendi pont a július 16 és a július 21-i ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Hogyha nincs észrevételük, akkor elfogadottnak tekintem ezeket a jegyzőkönyveket. Ami a napirend elfogadását illeti, itt semmiről nem feledkeztünk el, inkább szándékos volt, ugyanis Lunacek kolléganő felvetett kérte a napirend módosítását, és most megadom neki a szót, hogy mondja el, mi is a javaslata. Lunacek képviselőasszony. Yes, um, thank you very much. Well... Köszönöm, elnök úr. Azt szerettem volna elmondani, hogy eredetileg, amikor megkaptuk a napirend tervezetet, akkor csak Afganisztán volt a napirenden, az a kapcsolatos vita, nagyon örültem, mert szerettem volna erről vitát folytatni, és egy kicsit csalódott voltam, amikor hallottam, hogy megváltozott a napi rend, mert, és Marion úr vagy Afganisztánban van, vagy éppen úton van. Végül is most nagyon örülök, hogy Fejt úr beszélt Koszovóról, nem akartam ellenezni az új napi rendet, de szeretném a többi frakciót, önt és a titkárságot megkérni, hogy van-e arra lehetőség, hogy Ferrero Waldner biztosasszony talán holnap, holnap délután a szavazás előtt ide jöjjön az AFET bizottságba, és beszéljen a jelentésről, és a misszióval kapcsolatosan, az afganisztáni helyzettel kapcsolatosan beszámoljon nekünk. Sokat hallottunk arról, hogy az EU pénzügyileg támogatta az ottani választásokat, és megfigyelőket is küldtünk. Szerintem nagyon jó lenne, hogyha Ferrero Wagner, vagy valaki más az ő hivatalából eljönne ide közénk holnap legalább egy órára. Hogyha a többi frakció is ezt támogatja, akkor örülnék, ha ezt meg lehetne szervezni. Mielőtt Szalafranka kollégának adom meg a szót, aki szót kért, szeretnék valamit pontosítani Lunacek asszony. A mi napirendi, napirenden ülünkön Szekvi szenátorral lett volna az eszmecsere, nem pedig Ferrero Waldner biztos asszonynal. Tehát ugye itt Afganisztán és pakisztáni külön megbízottakról volt szó, általános témákat vitattunk volna meg, és itt nem kimondottan a választásokkal kapcsolatos probléma lett volna. De mivel Szekvi nagykövet úr nincs itt, én azt tudom, hogy, hogy a svéd külügyminiszter ugye júliusban itt volt nálunk, Bilt külügyminiszter úrról van szó, és, és esetleg ő is elmondhatja, hogy mi is a helyzet. Az elkövetkezendő napokban esetleg lehetőség nyílik arra, hogy meghallgassunk valakit, de természetesen szeretném hallani itt a képviselők véleményét, tehát hogy esetleg mást is meghallgathatnánk. Kedves Szalafranka kollega, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Rendben van. Szeretném elmondani, hogy a választási folyamat, amely mozajlott le ott, az elnökválasztás, igen fontos, most Afganisztánról beszélek, vagyis örülök annak, hogy az EU külön megbízottjának részvételét is igényeljük, és az, hogy erről beszéljünk. Filip Murion, régi kollega, ő az EU misszió vezetője a választási megfigyelési misszióról van szó. Nagyon jó lenne, hogyha meghallgathatnánk őt. De kedves kollégák, mint tudják, a választási folyamat még nem zajlott le, hiszen a szavazatszámlálás még nem fejeződött be. Nem tudjuk, hogy lesz-e második forduló. Annak alapján, amit ön elmondott, és figyelembe véve azt, hogy az EU képviselője nem lehet jelen, elnök úr, és mivel holnap reggel kilenckor meg kell hallgatnunk a Európai Bizottság főigazgatóját a Relex főigazgatóságról, talán akkor megtudhatjuk, hogy a választásokról milyen információkkal rendelkezik az Európai Bizottság. Teljes nem lesz ez az információ, de politikailag már vitatkozhatunk róla. Ezt javaslom az elnökségnek. Talán megelégedhetnénk azzal, hogy itt lesz a főigazgatóságról a az igazgató, de az, hogy a biztos mikor jön, szerintem meg kellene várni a szavazatszámlás eredményét. Elnök úr, szeretném támogatni azt a véleményt, amelyet most Szalafanka képviselő fejtett ki. Azt hiszem, hogy lehetőség nyílik majd holnap Landaburu úrral erre az cserére Afganisztánt illetően is. Ez egy kiváló alkalom, nem vesztegetjük az időnket, mellesleg én mindig szerettem az eszmecserét Ferelo Wagner biztos asszonyjal, lehet, hogy esetleg ő is szabad lesz, és még ő is eljöhet. Ez egy nagyon jó ötlet. Nincs más felszólalási kérelem, de igen, van. Gomes képviselőasszony. Mindössze annyit szeretnék mondani, hogy támogatom az előttem felszólókat, Szalafrank urat és a képviselőasszonyt. Nagyon nagy érdeklődéssel és figyelemmel hallgattam a felszólalásokat, és egyet is értek önökkel. Azonban szervezeti okok miatt Landaburu, doktorral már találkoztunk, ugye itt energiabiztonsági kérdésekről volt szó, akkor Nagyon fontos természetesen, hogy ez a vita és az energiabiztonságról folytatódjon, éppen ezért jön el holnap reggel, viszont hogyha megengedik, akkor szintetizálnám, összefoglalnám az önök különböző javaslatait, amelyek ugye Afganisztánnal kapcsolatosak most nagy részt, és hogyha Landaburu főigazgató vagy a főigazgató helyettes, esetleg egy munkatársa délután, a szavazás után el tudna jönni, azt hiszem, hogy nem okozna nehézséget, és elfogadnák az önök javaslatait, és a külső energiabiztonságról délelőtt beszélnénk, és akkor Lunacek képviselőasszony és a többiek javaslatát is elfogadva kiszélesítenénk az afgán témára és ezt az ülést. Nem tudom, hogy megfelelő módon értelmeztem-e az önök javaslatait, ötleteit, de ezt én így értettem, és a titkárság is így jelezte. Lunácsák képviselő asszony. Köszönöm. Valóban szeretnék holnap a délelőtt az energiabiztosságról is beszélni, vitatkozni. Nem szeretném a dolgokat keverni. Előirányoztunk bizonyos időt Landa Guru úrral, majd a moldovai kérdésről is beszélnénk de szeretném megkérdezni, hogy esetleg Ferrero Wagner biztos asszony el tudna jönni. Tudom, hogy ez nehéz, de arra szeretném kérni, hogy próbálja meg őt elhívni. De az általános vita, vitának is örülnék. Köszönöm. Nos, elfogadjuk ezt a javaslatot, és meg mm, le fogjuk majd akkor ellenőrizni a holnapi programját a következő rendi pont a 2010-es évi költségvetés harmadik szakaszával foglalkozik. Egy véleménytervezetről van szó. Megadnám a szót Neitz képviselőasszonynak, a jelentéstevőnek, aztán pedig következnek majd a képviselők, hogyha akarnak valamit hozzátenni. Először is tehát megadom a szót a jelentéstevőnek. Elnök úr, kedves kollégák! Nem szeretnék arról beszélni, hogy kevesebben maradtak most itt a költségvetési vitán, mint a politikai kérdések vitájában, de szeretném elmondani, hogy ha nincsenek, polit, ha nincsenek pénzügyi eszközeink, akkor nem tudunk semmilyen szakpolitikát megvalósítani. Ez volt a bevezetőm. Első megjegyzésem a négyes fejezettel kapcsolatos az EU, mint nemzetközi partner, Szeretném elmondani, hogy ez, ezeket a projekteket már néhány éve finanszírozzuk, de elégedettek is lehetünk, mert ami a regionális költségvetésben szerepel, azt mindenképpen erősíteni kell Európában, főként az elősatlakozási támogatásokról van szó, közlekedés, energia, oktatás, kivékítési eszközök, és a gazdasági, fenntartató gazdasági fejlődés támogatása a régiókban. Továbbra is támogatjuk mindezt, hogyha önök egyetértenek, egyetértünk azzal, hogy méreható szomszédsági politikát folytassunk két pilléren. Egyrészt a keleti partnerekről van szó, ez nem régen indult, valamint a Mediterrán Unió terén, viszont attól tartunk, hogy az előirányzatok nem lesznek elégségesek. Világos stratégiát szeretnénk Palesztina irányában, vagy és itt az EU pénzügyi támogatásához kell, hogy társuljon az EU fokozott segítsége a béke folyamat terén. Hogyha a pénzügyi támogatás csökken Palesztina felé, ez mindenképpen irreális lenne, és nem tükrözni azt, hogy mennyire fontos számunkra a középkelet. Szeretnénk elérni az, hogy a bizottság, Európai Bizottság ne kislekedjen, figyelembe kell venni a 2009-es márciusi elkötelezettségeket az adományozók részéről, ez a konferencia Sálmenségben volt. Emlékeztetjük a bizottságot és a tanácsot arra, hogy a demokrácia és emberi jogi eszköz számunkra abszolút prioritást élvez és mindenképpen támogatjuk az elő irányzatokat Felhívjuk a bizottság figyelmét arra is, hogy az ENSZ égisz alatt kell tárgyalásokat folytatni a ciprusi probléma megoldására. Jelen pillanatban nem jól haladnak ezek a tárgyalások. Úgy gondoljuk, hogy a török közösségnek nyújtott pénzügyi segítséget tovább kell folytatni valamint befejezésként szeretném elmondani, hogy nekem az a véleményem, és remélem, hogy a Lisszaboni szerződést ratifikálják és életbe lép, hogyha ez megtörténik, ennek fontos kihatása lesz a közös menekül és biztonságpolitikára, és ez automatikusan plusz költségeket von majd maga után, olyan költségeket, amelyeket jelen pillanatban nem irányoztunk elő. Végül pedig szeretném aláhúzni azt is, hogy a, az előirányzatok a négyes fejezet esetében nem elegendőek, és lehet, hogy még nagyobb lesz a nyomás, hogyha más intézményes módosítások is történnek. Éppen ezért szeretnénk erősködni azon, hogyha a szerződésnek életbe kell lépnie, akkor annak azonnali pénzügyi következményei lesznek. Mégpedig akkor, amikor a pénzügyi tervet értékeljük, és most már nem is tudom, hogy hányszor kértük az Európai Bizottságot arra, hogy a sürgősségi pénzalapot ne, vagy tartalékot ne használja fel hosszú távú tevékenységre, és csalódottak vagyunk a négyes fejezetben javasolt tartalékok alacsony szintje miatt. Amit elmondok, lehet, hogy csak illúzió, sajnos nem elég kis tartalékkal élni, mert minden évben vannak váratlan események, és minden egyes esetben el kell fogadtatnunk akkor az új előirányzatokat, és attól félünk, hogy megint ezzel a kockázattal kell szembenéznünk 2010-ben. Kedves kollégák, ami a módosításokat illeti, ezeknek az a céljuk, hogy az előirányzott, az eső tervezetben előirányzott emeléseket elfogadjuk, és hogy a tanács által javasolt csökkentéseket ne vegyük figyelembe. Van egy kompromisszumos javaslat 19060 négy esetében, hogyha ezt a sort másképpen fogalmazzuk meg, akkor el tudom a projektet fogadni, vagyis legyen egy európai hálózat, képzési intézet, civil válságkezelés érdekében. Itt a béke missziókról van szó, és a konfliktus utáni újra, újjáépítésről köszönöm. Köszönöm szépen Nejc képviselőasszonynak, jelentéstevőnek a beszámolóját, mely nagyon pontos volt. Gáler kollega következik. Ő két szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnek is a munkáját. Frakcióm támogatja a jelentéstevő asszony általános megközelítését. Én már hosszabb ideje ülhetek az Európai Parlamentben, 11. évemet töltöm itt, és két pontot voltak éppen mindig újra és újra be lehetne érni. Az egyik, hogy a négyes kategória finanszírozott, ez nem változott meg. A másik pont, amelyet minden évben kritikus hangon vetünk fel, pedig a palesztinai feladatok nevetségesen alacsony finanszírozása. Évről évre megéljük, hogy dupla annyit adunk ki a költségvetés végrehajtása során. Mindig figyelnünk kell, hogy honnan származik a pénz, éppen ezért azt kívánnám, hogy itt realistább számokat írjanak be a költségvetés tervezetébe. Ezt mindig hangoztatjuk, és a valóság mindig igazat ad nekünk, de úgy tűnik, hogy ezzel senki nem törődik. Az állásfoglalás területén még egy észrevétel élnék, a négyes módosítót nem támogatjuk, melyet a jelentéstevő támogat. Bár a gender mainstreaminget mi is fontos politikai feladatnak tartjuk, de az EU külső fellépésének kulcs elemének azért mégsem tartjuk. Úgy gondoljuk, hogy a négyes módosító tehát nem támogatandó részünkről. Van Orden kollega módosítóját amely a török ciprióták átutalandó összeg átutalásának hiányáról beszél, tehát ezzel a ponttal egyetetek Kaszolidis kollega azt mondta, hogy ez ideig ezt tervezték, de most aztán már ki is fizetik a pénzt. Értem ezt, meghallottam, amit mondott. Ugyanakkor mégiscsak az volna kívánatos, hogy ez gyorsabban megérkezett volna az érintettekhez, hiszen erre nagyon nagy szükségük van. Ennyit az állásfoglalásról, és a költségvetés módosító indíthez benyújtott módosító indítványoknál Egyetértek a jelentéstevővel a súlypontok meghatározásával és a szomszédságpolitika és a kül közel-kelet a legfontosabbak, vannak persze fontos más feladataink is a világban, de ez a két súlyponti terület a külpolitikában. Mi is egyetértünk azzal, hogy a bizottságot, a bizottságnak előirányzott számokat megtartsuk. Ez egy évről évre ismétlődő játék. A tanács mindig csökkenti a számokat, utána a parlament megint fölem, megemeli a bizottságnak előirányzott keretszámokat. Ezt ismerjük. Ám az EU Special Representative számára a legjobban minősített szemét kellene megválasztani, és nagyon örülünk annak, hogyha itt a nemek között is egyenlőség érvényesül, de elsősorban a legkvalifikáltabb szemét kellene megtalálni. Tehát itt nem értünk egyet a jelentéstevővel. Azután a, a senior szakértői szolgálat, vagy a, a nagy tapasztalattal rendelkező szakértők szolgálatait projektpartnerként kellene figyelembe venni a bizottság részéről, hiszen úgy gondolom, hogy az Európai Unióban felhalmozódott tapasztalatot így lehet megőrizni. Ennyit szeretnék hozzátenni ezen állásfoglaláshoz. Köszönöm. Köszönöm szépen Gáler képviselőnek. Most pedig Salafranca kollega kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is meg szeretném köszönni a jelentéstevő asszonynak az elvégzett munkát. Nehéz körülmények között végezte el munkáját. És mégis kitűnően végezte el ezt a munkát. Nem utolsó sorban közben a új parlamentet választottak. Nem volt tehát könnyű az ő munkája. Gáler képviselőtársam, frakciónk állásfoglalása, véleményét nagyon jól összefoglalta. Persze mindig különböző prioritások állnak fenn, ezért szólalok föl. Annak örültem volna, hogyha a jelentéstevő hogy egy bizonyos földrajzi régió mellett döntött volna, tette volna el a voksát. De Ennyit akartam felvenni, felvetni, illetve azt, amit Gáler kollega beszélt, a senior expertek bevonásának lehetőségét említem fel. Hiszen fontos, hogy ezek a szakértők, a bizottság, a Európai Bizottsággal és más szolgálatokkal megoszthassák tapasztalataikat, és ehhez szükség van erre a szabályozásra. Úgy gondolom, hogy ezt a kérdést még mások is támogathatják. Arra is szeretnék utalni, hogy frakciónk az 51-es és az 52-es módosító irányában támogató véleményem van, ami pedig ezt a módosítót illeti egyetértek Gáler kollégával és a módosító indítvány nyoma első részét szívesen visszavonom, hogy a kompromisszumot megkönnyítsem. Ennyit akartam hát elmondani, elnök úr, ennyit akartam felvetni a kapcsolódva a jelentéstevő asszonyhoz és Gáler kollégához. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen, Szalafanka képviselő úr, most pedig Lőzinger képviselő kapcsolódva. Ich glaube, Sie meinten Frau Lösing? Lösing asszonyra gondolt, ugye? Köszönöm szépen elnök úr a szót, és köszönöm szépen a jelentéstevő asszonynak az alapos munkát. Többször elhangzott, hogy a költségvetési eszközök nem elegendőek arra, hogy az EU külpolitikájában fontos feladatok ellássunk, feladatokat ellássunk. Ezzel összefüggésben utalni szeretnék az elmúlt afetülésben mond, során mondottakra, amikor is azt mondtam, hogy a jelenlegi szerződések alapján a közösségi költségvetésből pénzeszközöket katonai projektekre nem lehet fordítani. Erre egy példa, mondjuk, mondjuk a Galileo projekt, amelyet az agrárköltségvetésből finanszíroznak arról is szó volt, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után több eszközt lehet majd használni a felfegyverkezésre. Mi több, az is elhangzott, hogy azt remélik, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lép. Ezen oknál fogva, mint hogy ezen szerződés után több eszközt lehet felhasználni a felfegyverkezésre, az UNNGL alap pártnevében elutasítjuk ezt a szerződést, sok más területre, eh, területen van szükség erre a pénzre, és inkább a szociális és az oktatási forrásokra kell fordítani. Ezen felül pedig eh, követeljük, hogy a közösségi költségvetésből jogtalanul felharad, felhasznált katonai projektekre fordított költségvetést azonnal költekezés szüntessük meg. Köszönöm Lőzén asszonynak. Most pedig Auter képviselő következik. Köszönöm szépen. Mostan sitä, miten Ali budjetoitutta. Nejc asszonynak teljes mértékben igaza van, amikor azt mondja, hogy minden külső tevőke, tevékenység alulfinanszírozott. Ő kiváló módon dolgozott, és ezt a zöldek és az Alden nevében is mondom. Lenne egy kis észrevételem a, ezzel a tervezettel kapcsolatosan. A négyes módosítót illetően, ugye említ, a négyes módosítóról tettek említést. Nagyon sokat beszélünk a nemekről, ugye az, az európai szerződés értelmében figyelembe kell venni a mainstream inget, a nemek kérdését, minden kül kapcsolatban, tevékenységben figyelembe kell ezt venni. Azt hiszem, hogy nagyon jó úton járunk. Vannak más költségvetési javaslatok is. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, ugyanis figyelembe vette az NGO-k kérését is itt a béke folyamatok kialakításában. Van egy pénzügyi eszköz a kültevékenységekben, amely lehetővé tette ezt, e, ezt a, ezeket a tevékenységeket, az NGO-kkal való kapcsolatokat, ez pedig a stabilitási eszköz. A jelentéstevőnk tehát figyelembe vette mindazt, amit a zöldek részéről javasoltunk a kaukázusi térséggel kapcsolatban is. Nagyon szépen köszönjük még egyszer a munkáját. Elnök, köszönöm szépen. Hautala képviselőasszonynak Madlener kollega kért szót. Si vuole, per favore... Kérem, hogy a mikrofonba beszéljen, mert így értik csak a, hallják csak a tolmácsok. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarom a legutolsó választási eredményeket felsorolni Hollandiában, hiszen ezek a belső választás megszervezése minden egyes tagállam saját feladata, nem a közösség költségvetéséből kell ezt finanszírozni, és ki fogja ezt finanszírozni? Az európai adófizetők mégpedig azok az adófizetők, akik azokban az országokban élnek, amelyek a legtöbbet fizetnek be. A palesztin ügy egy feneketlen hordó, folyik, folyik bele a pénz, és ebből a pénzből valószínűleg semmi nem jut el a Palesztinába, tehát azt kérjük, hogy csökkentsük el, törőjük ezt a kiadást. Köszönöm szépen, és Munic kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A frakció képviselői nem voltak jelen, ám a frakcióban alapvitát folytattunk erről, és alapvetően egyetértünk a jelentés, az állásfoglalás szerzőjének véleményével, és gratulálni szeretnénk ehhez. Egy-két észrevételem van csupán. Sajnálom, hogy a néppárt a négyes módosítót nem támogatja a gender um, egyenjogúságról szól ez a módosító indítvány, mint prioritásról nem csak az európai külpolitikában, hanem minden külső tevékenységben prioritással kell, hogy rendelkezzék a gender mainstreaming, így például a fejlesztési politikában. További észrevételem vonatkozik a keleti tengeri vagy északi tengeri balti tengeri stratégiára. Nem tudom, hogy a balti tengert kül, eh, a külpolitika területére oszthatjuk ebbe, hiszen ez teljesen tagállamok határolják majd, hogy nem kivétel nélkül. Aztán a zöldek a demokratizáció területén egy pilot projektre, egy kísérleti projektre tesznek javaslatot. Egyetértünk ezzel alapvetően, de mégis az a benyomásunk, hogy túl sok helyütt utalnak erre a projektre. Azután még a Salafranca úr módosítására is visszautalnék, amely utalást tesz Kubára. Arról szól ez a módosító, hogy az emberi jogi helyzetet Kubában folyamatosan ellenőrizni kell. De javasoljuk, hogy ne nevezzük meg Kubát, egyetlen országot se nevezzünk meg. Persze támogatjuk a demokratizáció folyamatát, de hogyha egy-egy országot megneveznénk, akkor egyes országokat kiátszhatnák egymás ellen, és nem hiszem, hogy az általános közösségi költségvetési tervezetben kellene ezt tenni. Köszönöm szépen egyéb iránt. Köszönöm szépen, Muniz képviselőasszonynak, most pedig Van Orden képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. a nettó befizetőkről beszélt holland kollégám az EU költségvetése. Azt gondolom, ez nagyon fontos, hogy kik a nettó befizetők. A megítél, tudomásom szerint Németország az első, Anglia, Nagy-Britannia második és harmadik legnagyobb nettó befizető a harmadik helyen áll. És persze Blair úr ugye fura módon a, brit agrárkedvezményekről, amelyet Szecser asszony hívott ki, lemondott, és ilyen módon még inkább nettó befizetőkké kiváltunk. Köszönöm szépen ezt a pontosítást, számszerű pontosítást. Most pedig megadom, visszaadom önnek a szót, jelentéstevő asszony mert válaszolni kell a megjegyzésekre. Öni a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm minden kollégának, akik jó kívánságaikkal láttak el. Köszönöm a segítséget, köszönöm a támogatást, amelyet a szakbizottság illetve a szakbizottság titkársága adott munkám elvégzéséhez ezt a véleményt a szakbizottság titkárságának segítségéért nélkül nem tudtam volna elkészíteni. Egy örülök neki, hogy kollégáim alapvetően egyetértenek velem, és Szalla Franco kollégával most azonnal vagy holnap délelőtt még az 50-51-es módosító indítvány kérdéséről, illetve a magas szintű szakértők bevonásának kérdéséről konzultálok. Nem egészen értettem az erre vonatkozó felvetéseket, ezért konzultálni kell. De hogy hangoztassam aggályomat, fenn, fenntartásomat azon vélemény kapcsán, hogy Gáler úr azt mondta, hogy a négyes módosító ellen szavaz a frakciója. Lehet, hogy ez kicsikét szélsőségesen lett megfogalmazva, ez a módosító, de hogyha figyelembe vesszük, hogy az Európai Unió 12 külön megbízottja közül egyetlen egy sem visel szoknyát, azaz, hogy nem nő, akkor e fényében és tükrében semmiképpen sem tartom elfogadhatónak a Gáler úr által tett javaslatot. Nem hiszem, hogy csak a férfiak körében burjánozna a szakértelem. Nem hiszem, hogy csak férfi ember tudhatná ellátni a feladatot. S asszony, ember nem. Semmiképpen sem akarnék a nettó befizetők kérdésébe belebonyolódni, hiszen ez egy végtelen vita. Csupán arra szeretném a kollégákat emlékeztetni, hogy sok nyelven vannak olyan kifejezések, mint hogy tej, tej számolás. Mit is mond a nép, népnyelv ezzel? Azt, hogy a statisztikát és a számokat így meg úgy forgathatjuk az értelmezés során. Sok ország érzi úr úgy, hogy túl sokat fizet be, tehát úgy gondolom, hogy nem érdemes belebonyolódni ebbe a kérdésbe. Még egyszer mondom, Franco kollégával felveszem a kapcsolatot, és megköszönöm a kollégák támogatását és remélem, hogy probléma nélkül sikerül holnap megszavazni a jelentést. Nos, hát ez nagyon jó, így köszönöm szépen a jelentéstevő asszonynak és az összes kollégának. Holnap délután szavazunk erről a jelentésről. Most pedig együttes, együtt fogjuk megvizsgálni a 7-es és a 8-as napirendi pontokat, itt a partnerségi és együttműködési megállapodás az EK és az Európai Atomenergia Közösség, valamint a Tajik Köztársaság között a témánk. Módosító javaslatokat nyújtottak be, és ezeket részletesen kell majd tárgyalni. Mind a két állásfoglalásra irányuló indítványtervezet jelentéstevője Alois Le úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Cedure in bon. Mivel most már a, a folyamat végéhez közeledünk, lassan el kell fogadni, jóvá kell hagyni ezt a megállapodást mi is történt július óta, mióta legutóbb megvitattuk ezt a kérdést. A tagállamokban kigazítási folyamat kezdődött el, most pedig a parlamentnek kell a véleményét elmondania. 57 módosító indítvány érkezett. Ezek a módosító javaslatok végül is pontosítani kívánják a szövegtervezetet, utalnak a, arra a helyzetre, amely megváltozott az utóbbi hónapokban. Más módosító javaslatok pedig bizonyos területeket túlságosan is kiemelnek, vagy nem igazán kapcsolódnak ehhez a, ezek, ezekhez a jelentésekhez. Nos hát, a módosító javaslatok nagy részét bevettem a szövegbe, mert hasznosaknak tartottam őket. Szeretnék köszönetet mondani a a parlament képviselőinek, a bizottság képviselőinek, a Tadzsik köztársaság nagykövetsége képviselőinek is köszönetet mondok az együttműködésükért. Természetesen minden egyes módosító javaslatról külön mondhatnám el a véleményemet, de ezt nem látom most éppen fontosnak. Mindössze annyit szeretnék elmondani, mivel látom, hogy sok képviselő, aki nyújtott be módosító nyitványt, itt van a teremben, tehát mindössze annyit mondanék el, hogy bevettem a kompromisszumos javaslatokba, például a 29-es és a 30-asban bizonyos javaslatokat, például a kínzás témában az 50, 50 és az 51-es módosítóra utalnék, aztán a az 58-asra, talán itt még lesznek módosítások. Itt arról van szó, hogy hogyan lehet megszervezni a pénzügyi támogatásra kapcsolatos ellenőrzést. A zöldek részéről fontos javaslattal éltek a, a zöldek, a módosító indítványokban. Természetesen a bizottság véleményét is értem. A bizottság azt mondja, hogy nincs szükség új eszközökre. Természetesen örülnék, hogyha a bizottság képviselője elmondaná, hogy mi is ezzel kapcsolatosan a bizottság álláspontja, ami az 53-as módosítót illeti ezzel kapcsolatosan annyit mondhatok kis úrnak, hogy a közvetítő szerepet is bevettem, tehát ezt is figyelembe vettem. Köszönöm, köszönöm szépen Betelle kollégának. Kopa kollega következik. Tisztelt elnök úr! A tajikisztáni emberi jogi helyzettel kapcsolatosan szeretnék néhány szót mondani. Itt nem igazán kielégítő a helyzet, úgyhogy a szövegben világosan jelezni kell azt, hogy a partnerségi megállapodás akkor jöhet létre, hogyha, hogyha a döntő módon javul a helyzet az országban. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a kiváló munkáért. Én két módosítót terjesztettem be, és felhoztam azt, hogy mennyire fontos a, az, az illegális bevándorlás ellen is harcot indítani. Mindenképpen utalnunk kell a mi politikánkra ezen a téren, és nem szabad elfelejteni azt, hogy az illegális bevándorlás kérdésével egyáltalán nem foglalkozik a, ez a szövegtervezet, tehát ezt mindenképpen be kell venni a szövegbe. Kérem tehát a bizottságtól azt, hogy folytasson tárgyalásokat ezen a területen is. Ezt az aspektust meg kell erősíteni. Vagy pedig a legális bevándorlók hazatérésével is foglalkozni kellene. A szevigyai tanácsi ülésen már 2002-ben volt szó egy megállapodásról, amely szorosabban kapcsolódik ez az illegális bevándorlás témához, természetesen figyelembe véve a nemzetközi jogot és az emberi jogokat. Köszönöm szépen, Kopa képviselőasszony. Most pedig Lőzing képviselőasszony kért szót. Ja, ich kann gleich an... Köszönöm. Az előző felszólaláshoz kapcsolódom. Köszönöm az elnök úrnak, és köszönöm Péterle úrnak ezt az igen komplex jelentést. Az én frakcióm problémákat lát itt, olyan problémákat, amelyeket nem lehet módosító indítványokkal megoldani. Ezeket nem tárgyalja az állásfoglalás tervezett. Azt hallottuk, hogy mint minden partnerség esetében kölcsönös engedményeket kell tenni. Nem tudom, hogy ez az EU érdekében áll-e, hogy a bevándorlás kezelését áthelyezzük. Afganisztán és Tajikisztán között 2000 kilométer van lehet, hogy Afganisztán új Vietnámmá válik, és új bevándorlási hullámnak nézünk elébe. Ukrajnában a nemzetközi migráció jelen van, és lehet, hogy Tajikisztánban is ezzel kell szembe nézni, lehet, hogy új bevon, bevándorlási táborokat kell majd az EU részéről létrehozni, és úgy, néz, úgy hallottuk, hogy Tajikisztánban a nemzetközi jogot súlyosan megsérték, valamint a menekültekkel kapcsolatos nemzetközi egyezményeket. Ami a Frontexet illeti és a határőrizeti ügynökségek és szervek együttműködését. Szeretném kérdezni, hogy megkérdezni, hogy hogyan képzelik el például a migránsok fogadását. 1200 kilométeres határ van Afganisztánnal, és itt Tajikisztánnak igen fontos szerepe lenne. Milyen szerepet szállnak Tajikisztánnak az afgán háborúval kapcsolatosan tranzitország lenne a külföldi csapatok számára? Mindennek nem negatív hatása lenne? Vagyis a tadzsik részvételnek magára Tadzsikisztánra nézve, ami az EU és harmadik országok kapcsolatát illeti, Tadzsikisztánnal. A cél az, hogy szabadkereskedelmi övezet jöjjön létre, és ez jó perspektívákat ígérne a nemzetközi cégek számára. Hogyan képzelik el az, hogy Tadzsikisztán javítsa a befektetési környezetet a külföldi cégek számára? Milyen intézkedésekre gondoltak, és hogy fogjuk az előrelépést lemérni, hogyan tudja mindezt elősegíteni az EU? Hogyha ezekre a kérdésekre nem kapunk választ, akkor nem tudjuk ezt a megállapodást értékelni. Köszönöm, Köszönöm szépen. Hautala képviselőasszony kap, kap szót. Köszönöm szépen. Tämän laus. Elégedett vagyok azzal, ahogy a jelentéstevőnk megszövegezte a véleményt, és meghallgattam a zöldek módosító indítványait. Az egyes és kettes kompromisszum kitűnőnek tűnik számomra. De van még itt egy kérdés, a 8A-val kapcsolatosan Lőzing asszony szólt erről. Mi itt a helyzet? Mit értünk azon, amikor struktúrákról beszélünk Tadzsikisztán vonatkozásában, ezen kívül vannak itt más módosító indítványok, a zöldek terjesztették ezeket elő, főként a költségvetési támogatásokra gondolok, más típusú támogatásokra, amelyeket megfelelően kell felhasználni. De szó van itt egy nyomon követő csoportról is. A bizottság tudna erről egy kicsit többet mondani, mert az adományozó országok szeretnék tudni, hogy milyen kritériumokat követnek, azért, hogy ezeket a támogatásokat jól használják fel. Mi a helyzet ezzel a nyomon követő csoporttal? A 38-as módosításra gondoltam nevezetesen. Köszönöm szépen, Hautala asszony. Most itt többször beszéltek már a bizottság képviselőjéről, Bönn bizottsági képviselőnek adom most meg a szót. Thank you, uh, President. Köszönöm, elnök úr. Egy sor kérdést vetettek fel, megpróbálok a legtöbbre válaszolni, figyelembe véve azt, hogy mennyi idő áll rendelkezésemre. Peterle úrnak hálás vagyok a munkájáért, és azért, hogy az állásfoglalási tervezetet előterjesztette, valamint a módosító indítványokat is. Ami a 38-as módosítást illeti, talán nem könnyű megérteni azt, hogy ez azt eh, javasolja, hogy egy új csoport jöjjön létre, amely nyomon követi a nemzetközi támogatást Tajikisztán számára. Egy kicsit meglepő ez, mert a bizottság megérti ennek a módosításnak a tartalmát, de az biztos, hogy ilyen kezdeményezés esetében együttműködésre van szükség a nemzetközi adományozók szintjén. A már meglévő együttműködés a nemzetközi adományozókkal, az ENSZ, az EBRD, eh, e Világbank, ezekkel együttműködünk, és már van tere az együttműködésnek nemzetközi szinten. Dusánbében pedig a közös stratégiai csoport is felállt, rend, felállt, rendszeresen összeül ez a csoport az érdekeltek részvételével. Az a szálláspontunk, hogy van egy új rendelet, amely a költségvetésre vonatkozik, és ez a TASZISZ együttműködést is magában foglalja, ezt önök ismerik itt találhatóak a jogi alapjai a mi együttműködésnek Közép-Ázsia viszonylatában. Ami pedig a monitorozó nyomokvető csoportot illeti, a bizottság elmondta, hogy az európai támogatás célja az, hogy ezt a támogatást hatékonyan használják fel, erre lenne, ehhez lenne szükség a nyomon követő csoport felállítására, Véleményünk szerint ez a módosítás nehézséget okoz, mivel már van egy együttműködési keret, intézményes keret, és ez elegendő ahhoz, hogy a támogatás megvalósítása hatékony legyen Tajikisztánban és Közép-Ázsiában. Most más megjegyzéseket vennék sorra. Kappel asszony szólt arról, hogy vegyük itt figyelembe az illegális, jogszerűtlen kereskedelmet. Erre vonatkozóan van már jogszabály. Európába és Bécsbe látogattak a felelős szervezetek, de ami az illegális, jogszerűtlen migrációt illeti, és az ezzel kapcsolatos kérdéseket, ezt a PCA utáni helyzet fényében vizsgáljuk. Egy közös együttműködési bizottsággal működünk együtt mi az Európai Bizottság részéről, de ennek a felelősségi köre korlátozó téren. Ha van PCA megállapodás, akkor itt mirehatóbb együttműködés jöhet létre, vagyis partnerség és együttműködési megállapodásra gondolok, ebbe vele lehet venni az emberi jogokat is, és más kérdéseket. Ami ezt a megjegyzést illeti, és az aggodalmakat szerintem a visszafogadási megállapodás keretében kellene erről tárgyalni, és ez akkor lesz lehetséges, hogy a partnerség és együttműködési PCL megállapodást elfogadják. Itt konzultálni kell több szervezettel, a Frontex-el és más főigazgatóságokkal is. Lőzing asszony felvetett egyéb kérdéseket, mégpedig a bevándorlási hullámmal kapcsolatosan Valóban itt jogos az aggodalom, de Tajikisztán elnöke a tavaly februári látogatás során elmondta, hogy Tajikisztánnak fontos a szerepe a regionális együttműködésben, biztonságban, és úgy érzi, hogy ez ütköző zóna a terrorizmussal és a szélsőségesekkel szemben, a fegyvercsempészettel szemben, és ez érinti az Afganisztánnal való együttműködésünket, úgyhogy ez jelentős kérdés, ha figyelembe veszük a regionális biztonságot. Ezzel foglalkozni kell. Tadzsik oldalról ez egy 2002-ben indult projekt részeként történik, ez eddig sikeres volt. Ma délután volt egy találkozó Afganisztáról az UNDP képviselője is részt vett ezen. Afganisztán vonatkozásában is van egy hasonló megállapodás azért, hogy a biztonságot garantálják afgán oldalról. Reméljük, hogy a két ország között lesz egyeztetés, és sikerül megfelelően irányítani, szabályozni a határkérdéseket is a két ország viszonylatában, ami pedig a szabadkereskedelmi zónát illeti. Ez majd a partnerségi és együttműködési megállapodást követheti. A bizottság a magánszektor fejlesztését támogatja, ez része a jövőbeli 2017-2013-as stratégiának. A bizottság már eddig is támogatta a magánszektort, mégpedig az egyablakos rendszeren keresztül, azért, hogy az befektetők, potenciális befektetők könnyen megkapják a szükséges információkat. Ennyit szerettem volna mondani a tajikisztáni gazdaságról. Természetesen ezt az országot súlyosan érintette az Oroszországgal alakuló viszony, 40%-kal csökkentek itt a kapacitások, és a kormány, a tadzsi kormány nehezen tud eleget tenni az oktatási és jóléti kötelezettségeinek. Almunia biztos 30 milliós makroökonomiai támogatást kért, reméljük, hogy sikerül ezt megvalósítani, de ez a bizottságtól függ. Ezek voltak a legfontosabb megjegyzések, ha valamit kihagytam volna, elnézést kérek, és szívesen válaszolok mindig a kérdésekre. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen Dön doktornak. Most pedig visszaadom a szót Peterle képviselőnek, aki majd összefoglalja az elhangzottakat. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani minden résztvevőnek, minden felszólalónak, a bizottság képviselőinek is. Köszönöm a pontosításokat. Nagyon örülök. Azért, mert néhány kollega elmondta, hogy igenis aggódik a feltételekhez való kötés miatt. Itt a kett, a megállapodás mm, kettes cikkét idézem angol nyelven. Az alapvető jogok ezen megállapodás alapját képzik, és a megállapodásnak van egy záradéka is, nevezetesen ezt az áradékot tiszteletben kell tartani, és ez az áradék kimondottan az emberi jogokkal és az alapjogokkal foglalkozik. Tehát ez a szöveg teljesen világos. Ami pedig a migrációt, az illegális migrációt vagy bevándorlást illeti, támogatom az Koppa asszony 56-os módosítását, ami Tajikisztán szerepét illeti, itt az ötös módosító indítvány egy nagyon fontos szerepet szán Tajikisztánnak, mint regionális szereplőnek. A 38-as módosítóval kapcsolatosan a bizottság képviselője elmondta a véleményét, és pontosított. Azt hiszem, hogy ezt a módosított nem kell bevenni a szövegbe, és azt kérem, hogy ezt töröljük. Hogyha más további pontosításokra lesz szükség, mielőtt a penális ülésen vitatjuk meg ezt, akkor még visszatérhetünk, tárgyalhatunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevőnek ezt a beszámolót. Azt hiszem, hogy kimerítettük a napirendi pontokat, éppen ezért lezárom az ülést. Köszönetet mondok minden résztvevőnek, és eh, holnap, ahogy a tervek szerint eh, látják, találkozunk 9 órakor.